Kedves kollégák, kolléganők, megkezdjük, illetve folytatjuk a tanácskozást. Üdvözlöm akkor a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság tagjait ma és holnap. Mindenki előtt ott van a napirend, módosító kérelmet nem kaptunk. Mindazok, akik itt beszélgetnek, azok én nálam halkabban tegyék. Mindenki ismeri a napirendet, nincsen módosításra való kérelem nem érkezett be. Úgyhogy a nyelvekkel kapcsolatban elmondom, mint mindig, most is közvetítjük a weben ezt az ülést. A harmadik napi rendi pontunk a, az EU által finanszírozott infrastruktúrákról és az azokkal összefüggő beszerzési folyamatokról. Valli kollega a, a jelentéstevő, Ackermann úr pedig a Blomeyer Sands-tól a szakértő, aki itt van. Ki kezd kettőjük között? Üdvözlöm Önt, és akkor izgalommal várjuk az mondandójukat. So, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you very much. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, jó napot kívánok Önöknek. Örülök, hogy ma délután bemutathatom a tanulmányt. Tulajdonképpen a tanulmány maga nem igazán szeretném a korlátaival kezdeni, hogy bemutassam, de azért azt elmondanám, hogy mindenképpen olyan munka volt, amelynek általános útmutatókat kellett követnie, nagyon általánosakat, és általános ajánlásokat is kellett megfogalmaznia. Ennek tükrében szeretnénk bemutatni önöknek néhány olyan szlájdot, amely a tanulmány tartalmáról, a tanulmány fő következtetéseiről és néhány ajánlásról szól, amit a, tan- a szakbizottságnak mondanánk. Az alapgondolat az volt, hogy jobb megértést készítsünk elő, alakítsunk ki arra vonatkozóan, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk a nagy léptékű infrastruktúr, nagyszabású infrastruktúrás projektek beruházásairól az Európai Regionális Fejlesztési, a Kohéziós, az Európai Stratégiai Beruházási EFSI és a SEF Connecting Europe Facility projektek keretében. Nagyon fontos rámutatni arra, hogy az Európai Unió ma a GDP 14%-át a közbeszerzéseken keresztül juttatja. Nagyon fontos erre emlékeztetni. A, az, az SF alap, a strukturális alapoknak 50%-a közbeszerzéseken keresztül kerül kiosztásra. Az első értékelés ezek alapján az, hogy 13 tagállam a közbeszerzési eredménytábla, 2017-es eredménytábla alapján nem teljesít elfogadhatóan. Ezek az eredmények nem kielégítőek. Ez azt jelenti, hogy nem ki, tehát az átlagoshoz képest nem kielégítő, vagy kevésbé kielégítő. Ezeket a dokumentumokat a tanulmány 25. oldalán találják. Itt ábrázoljuk grafikonban is az, a százalékokat. Az Európai Számvevőszék 2017-ben rámutatott arra, hogy az EU költségvetést megfelelően védik a közveszedési gyakorlatok keretében az összes európai tagállamban, de 2016-ra vonatkozóan a jelentésben több olyan területet határozott meg, ahol javításra van szükség. A tanulmányban ez részletesen benne van, néhányat felsoroltunk az ábrán. Javítani lehet az adatokkal kapcsolatos minőséget, a projektek előkészítését, az értékeléseket, az exante értékeléseket, az administratív késlekedések az Európai Unió egészén ben tekintve késedelmesnek tekinthető, és a, a közbeszerzést előkészítő munka is javítható. Az Európai Számvevőszék 2016-ban tehát ezeket határozta meg, szeretném a figyelmüket erre irányítani. Említettem, hogy a 25. 25. oldalon van az ezt összefoglaló grafikon. Ez az, látják, hogy 13 tagállam, ami jelentős arány, nem éri el a teljesítés során a minimális küszöböt, a jelentés erre következtet. Az EU finanszírozás a nagyszabású infrastruktúrák projektjeiben a jelenlegi pénzügyi tervben 120 milliárdot tesz ki. Az ábrán azt látják, hogy eszközönként milyen a megoszlása, említettem a bevezetőmben a szokásos eszközöket, Ez pedig véleményem szerint szintén érdekes, azt mutatja, hogy a tagállami kihelyezés milliárdokban, eurómilliárdokban milyen hálózat, közlekedés és energia területén. Ez is egy remek grafikon, és talán fontosnak tartják majd különböző országok számára azok szempontjából is fontos, akik 2004-2007-ben csatlakoztak hozzánk, és Horvátország, mint legutóbb csatlakozott ország szempontjából. Nyilvánvalóan a tanulmány minden egyes tagállam gyakorlatát vizsgálta, 300 oldalas tanulmányról beszélünk, mint egy 100 oldalról kellene a megatrendeket taglalni tagállamonként, ami lehetetlenség, úgyhogy ez az egyik korlátozó erő volt. Minden esetre négy országot igen részletesen elemeztünk, Csehország, Spanyolország, Görögország és Románia voltak ezek. A következtetések részletesebben benne vannak a tanulmányban, amelyet rendelkezésükre bocsájtottunk. És van négy projekt eh, esettanulmánya is, amelyet részletesebben elemeztünk, ezt is megtalálják eh, a, most az ábrán, az egyik az határon átnyúló projekt volt, mondjuk így, hogy a politikai menetrend igen jelentős prioritása. Ez a Lyon-Torino vasúti kapcsolat, aztán volt egy holland autóút, egy ciprusi autóépítés és a madridi metróépítés projektje. Ez az a négy eset tanulmány, amelyen részletesen végigmentünk és elemeztük a legfőbb kérdéseket, amelyek a végrehajtás során a, be, a beszerzési folyamat, vagy bocsánat, a közbeszerzési folyamat végrehajtása során fontos volt. Először is a projektekben fontos volt megnézni azt, hogy ki kicsoda, ki mit csinál. A tagállamok a, végzik a munka jelentős részét, hogy egyszerűen mondjam az előkészítést és a végrehajtást, az intézményeknek a feladata a megfelelés biztosítása. Az előkészítés tehát elsősorban attól függ, hogy milyen képességeikkel rendelkeznek az egyes tagállamok korlátozott anya létszámmal rendelkeznek-e kérdésekben, annak ellenére, hogy ezek a kérdések komplexek, jelentős előképzettséget igényelnek, idővel fejleszteni kell ezeket. Nos, hogyha kevés a, az emberi kapacitása, akkor az korlátozást jelent. Ezt fel is tártuk a tanulmány végzése során. Összességét tekintve a szakértői véleményünk az az, hogy az ex ante értékesítések, a költség, haszonelemzés, azok, amelyek kielégítőek. De tudom, hogy az általános kijelentés, de ezeket kielégítőnek tekinthetjük korrektnek. Persze mindig vannak itt-ott rossz gyakorlatok, de általában véve akkor, amikor ezekről a tevékenységekről van szó, akkor helyesek a gyakorlatok. De nyilvánvalóan több elemet lehet még javítani, és ezt ki is emelném. Először is a környezeti kérdések szempontja, aztán az, hogy mennyire fontos az, hogy a beavatkozásokat végig gondolják. Egy nagyobb léptékben ne csak azt nézzük, hogy egy-egy kisebb szakaszban hogyan van, hanem hogy regionálisan a, regi régió egészen hogyan fejlődik, és milyen beavatkozásra, akcióra, lépésre van szükség. Ezen is javítani lehet. Javítani lehet az előkészítési folyamat átláthatóságát, ez a mi véleményünk, és ugyanígy úgy gondoljuk, hogy nem mindig, nem minden érintett felet vonnak be a munkába. Tehát a civil társadalommal való konzultáció, az állampolgárok bevonása nem mindig a legjobb. Megint, mint mondtam, ezek nagyon általános megjegyzések, de hát az előadásnak is időbeni korlátai vannak, és ezért sokkal inkább a fő kérdésekre szeretnék csak koncentrálni. Most az ábrám, és a jelentésben is majd megtalálják ezt az ábrát, amiben a legjellemzőbb szerepfelosztásokat látjuk a tagállamok, az Európai Unió, a finanszírozó intézmények között és az érintettek között. Ez, mint mondtam, az tanulmányban is ben van, de most megmutatom az FC esetét az ábrán, csak azért, hogy el tudják képzelni. Egyéb következtetések ami nem a projekt előkészítésére vonatkozik már, hanem a közbeszerzésre. Nos, ma nincs megfelelő betekintésünk arra, hogy mi történt az Európai Bizottság közleményeivel, amelyek a, az ábrán fázolt kérdésekkel kapcsolatosak, tehát az önkéntes ex ante értékelés, a, a közbeszerzés profizmusa, szakmaisága és a közbeszerzési útmutatók. Úgy gondoljuk éppen ezért, hogy fontos lenne, hogy elemezzük azt, hogy mi a tényleges hatása a piacon ezeknek a bizottsági közleményeknek. Ezt mielőbb meg kell tenni. Mint mondtam korábban, úgy gondoljuk, hogy a, monit- a monitoring, a bizottság és a beruházás, az Európai Beruházási Banknak a nyomon követése kielégítő és helyes, de azért javítani lehet több területen. Melyek ezek? Úgy gondoljuk, hogy korlátozott mértékben használják a tagállamok azokat a kapacitásokat, amelyeket az EU intézmények kínálnak fel tudástárak, bevált gyakorlatok, amelyek a tagállamoknak rendelkezésre állnak, de csak nagyon kevés használja ezt az, ezeket az anyagokat, amiket az Európai Uniós intézmények dolgoztak ki. Az adatgyűjtésre majd visszatérek részletesebben. Itt valóban alapvető javulásra van szükség. És az, hogy miért gondoljuk, hogy ez fontos, nos azért, mert eh, ezzel az ex, a megfelelést, a projekt megfelelését ex post utólagosan lehetne értékelni, hogy mennyire felelt meg a közbeszerzéskor meghatározott céloknak. Át is adom most. Az egyik kérdés, amit megnéztünk, az az volt, hogy az egyajánlatos szerződések súlyos problémát jelentenek-e vagy sem. Voltak olyan szerződések, amelyeket csak egy ajánlat alapján kötöttek meg. A, az adatokat 2009-2017-es időszakból gyűjtöttük össze, viszonylag megbízhatatlanak ezek az anyagok, adatok legalábbis részben. 4,6 millió szerződés volt, amiből ki kellett induljunk. Azt követően, hogy különböző okokból hiányzó adatok, irreálisan magas szerződésösszegek. Miután ezeket tehát ki kellett zárnunk, 246 ezer szerződést vizsgáltuk meg 1 millió és 1 milliárd euró összeg között. A véleményünk szerint, ha az összes beszerzést nézzük, amelyet ebben az időszakban az elektronikus közlönyben tettek közzé, EU-s támogatással vagy anélkül, akkor a források 12%-át, a leszerződött források 12%-át egyetlen ajánlatra alapozva kötötték. Az EU finanszírozású projekteknél ez a szám kisebb volt, ez az arány, csak 9 százalék. Értékét tekintve, amelyet egyetlen ajánlat alapján kötöttek. A következő ábrán azt látják, hogy az EU-val kapcsolatos és nem EU-val kapcsolatos források milyen arányban voltak egy szerződésből. a kék az EU-val kapcsolatos alapok. Nos, az egy ajánlatos szerződések 2009 és 2017 között különböző arányban volt, jelentek meg. Minden évben tulajdonképpen az EU forrásokkal, EU alapokkal kapcsolatos szerződések aránya alacsonyabb volt. a nem EU forrásoknál az képest. Három esettanulmány néztünk meg az egyszerződéses odaítéléseknél Magyarország, Lengyelország és Dánia. Az ábrán azt látják, hogy az EU egészében az előbbi ábrához hasonlóan a szerződések 9%-át egy ajánlatra, és 12 az összes szerződések 12%-át egy szerződésre alapozták. Lengyelországban és Magyarországon az egyetlen ajánlatos szerződések aránya némileg magasabb az összes szerződéseknél, de viszonylag alacsony az EU finanszírozású projekteknél. Az ábra azt mutatja, hogy vannak más tagállamok is, ahol az egyszerződéses ajánlatok EU forrásokkal kapcsolatban magasabb arányt mutatnak, mm, a lengyel és magyar adatoknál például. Dánia esetében pedig azt látjuk, hogy nagyon kevés forrást EU-val kapcsolatos, EU alappal kapcsolatos forrást írtéztek oda egy ajánlatos szerződés kötés esetében. Említettem már a, az adatoknak a technikai jellegét, azokét, amelyeket a nyílt adatportálról kötöttünk, töltöttünk le. A feljegyzett adatoknak mintegy 42%-a kritikus értékeket tartalmazott, mint a szerződés odaítélésének az értéke, akár volt EU forrásról, akár nem arról volt szó. Tehát ezzel kapcsolatban elemzést tehát nem lehetett végezni. Mint egy száz találatnál a szerződés összeg pedig 1 milliárd euró fölött volt. A két utolsó sor pedig azt mutatja, legalábbis a legutolsó sor azt mutatja, hogy a legmagasabb érték amit látunk. Igazából nem tudom kiejteni, hogy ezt a számot annyi nulla van benne, de ez egy bolgár közlekedési minisztériummal kapcsolatos adatbevitel volt. Az az érdekesebben, hogy bár a, közleked, a szofiai közlekedési miniszter volt mögötte, de az adatot az Egyesült Királyság töltötte fel Úgyhogy az adatok valahogy, nem tudom, hogy ez az adat bevitelnél volt-e problematikus, vagy adatmanipulációról volt szó, de egy picit módosították. Ez egyből azt is példázza, hogy milyen problémákkal szembesültünk az adatelemzés során. Valóban még azzal együtt, hogy rengeteg információt kiszűrtünk abban az esetben, amikor egyértelmű volt a, a hiba, nem lehetett nagyon bízni abban, hogy a vizsgált adat pontos. Még az ábráknál sem, például amiket aztán összeállítottunk és bemutattunk. A probléma úgy gondolom az, hogy más célra alakították a, a TEDCAN elektronikáját, és ez nem pedig a, a finanszírozás és az ilyen jellegű elemzések céljából. Úgyhogy azt mondanám, hogy bár az adatok minősége javult, néhány, és néhány évvel ezelőtt már végeztünk hasonló elemzést, a rendelkezésre álló adatok egy úgynevezett Open TED-ből származtak. Azt hiszem, hekkerek néhány napra összeálltak, és bizottsági alakokat, adatokat megpróbáltak feldolgozni, aztán publikálni. Most, amit mi néztünk, az már ehhez képest jelentősen javított adatok, de úgy gondolom, hogy ilyen célra mégiscsak megbízhatatlanok. A tanulmányból az esettanulmányokkal kapcsolatban felmerült, felmerült, hogy a szabályozói keret igen gyakran változott, és az, a hatóságok között a koordináció rendkívül korlátozott volt. Voltak kapacitásbeli szűkösségek, és sokkal inkább az ára figyeltek, és nem pedig a, a pályázat minőségére, az ajánlat minőségére a projektek 10%-ánál kisebb arányban volt ez, de aztán voltak szabálytalanságok, és a 29-es, 31. oldalra eh, nézzenek a jelentésben. Itt látják, hogy melyek azok a szabálytalanságok, amelyeket meghatároztunk. Ami a kohéziós politikát illeti, az Európai Bizottság és az EIB esetében, illetve ami pedig a szabálytalanságokat illeti, ezek az ESF-re vonatkoznak a eh, tavalyi évig, ezekre jutottunk. Ahogy elmondtam, korlét, korlátozott monitoringot végezhet az Európai Bizottság, vagy az Európai Beruházási Bank, és természetesen ez összefügg a forrásokkal is. És eh, sokkal több eh, forrásra van eh, szükség. Mivel nincs túl sok időnk, ezért nagyon fontos, hogy az ajánlásokra koncentráljunk, ezek az ajánlásaink önöknek. Először is azt gondoljuk, hogy az adatok gyűjtése nagyon fontos, és jobban meg kell érteni a tagállami kapacitásokat, ami a közbeszerzési beruházásokat illeti. Ez az első köz, ö, következtetés. Másodszor meg kell értenünk, hogy a jó kezdeményezéseknek mi lett a hatása. Az Európai Bizottság kezdeményezéseiről van szó, nem fogom ezeket még egyszer felsorolni, de láthatják ezeket a kivetítve. Aztán elemeznünk kell azt is, hogy azok a források, amelyek a rendelkezéseket, rendelkezésre bocsátanak a tagállamoknak, ezeket miért nem használják fel a tagállamok? hiszen a eh, tudás rendelkezésre áll, és a tagállamok ezt nem használják. Emellett nagyon fontos, hogy beszéljünk azokról a következetlenségekről és hézagokról, amelyeket látunk a eh, eh, TED adatbázisban, mert ez az egyetlen adat elemzési lehetőség végül, és de nem utolsó sorban azt gondoljuk, hogy minden egyes közbeszerzési eljárás során a releváns érdekelt felek nagyobb bevonására kerül sor. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hát én legalábbis eléggé megzavarodtam, mert az önök által benyújtott adatokat illeti, ezek teljesen mások, mint a tanulmányokban, amelyeket a főigazgatóságtól kaptunk. Lengyelországból és Horvátországból állítólag minden európai közbeszerzési kiírás 45%-ában csak egy cég vesz részt, Magyarországon 36%. Valószínűleg önök más régebbi adatokra is vissza tudnak nyúlni, de hogy most ennyire megváltoztak volna az adatok, ez tényleg furcsa. Úgyhogy ez egy súlyos adatprobléma. Kérdés, hogy hol a hiba ebben. Vali szóra jelentés tövőtes. Sì, grazie. Eh, la questione dei dati, come diceva la Presidente, come diceva anche lo studio... Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy itt ez egy alapvető kérdés. Nagyon nehéz a nagy szabású infrastruktúrákat megfelelően elemezni, legalábbis azt, hogy pontosan eh, hogyan került elköltésre a pénzt. Köszönetet szeretnék mondani a tanulmány elkészítőinek köszönöm, hogy, hogy végre egy független véleményt is meghallgatunk ezzel kapcsolatban. A tanulmány központja pont az, az eltérés, ami az ő elemzésük, illetve EU-s elemzések között van. A bizottsági adatok szerint a közbeszerzések az európai GDP 14%-ot teszik ki 14 és 20, 14 és 20 között. Ez azt jelenti, hogy 120 milliárd eurónyi értékben költ az Európai Unió ilyen nagyszabású infrastruktúrákra. Nagyon fontos az, hogy ekkora összeget megfelelően jól használjunk föl. A szembevőszék különböző problémákat vetett fel ezzel kapcsolatban az elmúlt évekre vonatkozóan, és ismerjük az adatokat, ezt említette az elnök asszony is. Nos, az adatok, amelyeket most az ebben a tanulmányban hallottuk, eltérnek, illetve nagyon fontosak az exant adatok is, hogy pontosan fel tudjuk mérni az igazi hozzáadott értéket. Sokszor ezek a helyzetek nagyobb figyelmet érdemelnének, mert bizony felmerül a kérdés, hogy a tanulmányok általánosságban mennyire függetlenek. Valójában politikai akarat kérdése, hogy megvan-e a megfelelő ex ante felmérés. Ebben a tanulmányban a környezetvédelmi kérdések is fölmerülnek. Sokszor ezeket, azt olvashatjuk a tanulmányban, hogy sokszor ezeket a környezetvédelmi kérdéseket nem megfelelően vizsgálják, nem eléggé fontos szempont ez, pedig mindenképpen garantálni kellene azt, hogy a múltbeli múltbeli problémákat, múltbeli hibákat ne ismételjük meg a nagy infrastruktúrákkal kapcsolatban. Még egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos, hogy az önkormányzatokat, a helyi vagy regionális önkormányzatokat is bevonjuk a folyamatba. Láthatunk Láthatunk sajnos eretentő eseteket, mint a Castor Spanyolországban, vagy a Beruházási Bank projektjeit, vagy nagy autópályák, vagy autópályák esetében is voltak olyan problémák, amelyek megmutatták, hogy nagyon fontos az, hogy a területet, tehát az önkormányzatot bevonják el ezekbe a kérdések. Nyilván, hogyha az ember háza mellett felhúznak egy autópályát, vagy valamilyen nagy infrastruktúrát, akkor az embernek föl, emberben fölmerül a kérdés, hogy miért nem kérdezték meg erről. Tehát mindenképpen az akár veszélyes nagy infrastruktúrák esetében fölmerül ez a kérdés. Sokszor sajnos a helyi lakosság számára nem eléggé hasznos egy-egy ilyen infrastruktúra. Nézzük az, azokat az eseteket, amikor csak egy pályázó van. Nos, ezekben a kérdésekben, ezekben az esetekben azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha jobban hozzá tudnánk férni az adatokhoz. Sokszor egyébként eltérő adataink vannak. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottságát, Bizottságot be tudnánk venni ebbe a körbe, tehát hogy egyértelműen kiderül, hogy miért vannak különböző adatok azonos témáról. És van egy elektronikus adatbázis is eh, ezzel kapcsolatban. Eh, jó lenne, hogyha az európai polgárok hozzáférhetnének adatokhoz, mégpedig egyértelmű adatokhoz. Itt 120 milliárdról van szó, az európai polgárok pénze ez, amelyet a nagy eh, infrastruktúrákra költünk, és azt gondolom, hogy arra kéne törőködnünk, hogy a lehető legátláthatóbb módon költse el az Európai Unió ezt a pénzt. Aztán, ez záró gondolat, szerintem a tag, azt is föl kéne mérni, hogy a tagállamok mennyire képesek ezeket a nagy infrastruktúrális, infrastruktúrális munkákat elvégezni. Nem tudom, hogy hogy lehetne nekik segíteni, hogyan lehetne esetleg megosztani a bevált gyakorlatokat, mit lehetne tenni, hogy könnyebben menjen ez a tagállamoknak. Teljes átláthatóságra kell törekedni a pályázatok kiírásánál, elbírálás ellen, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy szoros legyen az együttműködés a bizottság, a beruházási bank és a tagállamok között. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a tanulmány készítőinek. Gressle asszony már megfogalmazott néhány kritikus pontot, és nagyon kíváncsi lennék a, a kollégák kérdéseire is. Szerintem ez a tanulmány nagyon-nagyon sokat segíthet abban, hogy itt a koncertbizottságban jobb munkát tudjunk végezni. Köszönöm. Abszolút film. Igen, teljes mértékben. Köszönöm szépen. Kollégák szeretnének-e hozzászólni? Ha nem, akkor megadnám a szót még egyszer a tanulmány készítőinek. Nyilván önök is a nagy infrastruktúra projektekre koncentráltak, amit több mint 50 millióra rúgnak legalább. A kisebb projekteknél nyilván más kép alakulnak ki. Az 50 milliót nem tudja mindenki vállalni. Most, hogyha ezekről hallunk, ezekről a nagy projektekről, nyilván itt inkább felmerül az, hogy egy cég jelentkezik, mert egy olyan cég van, amelyik ilyen nagy projektet le tud vezetni. Megadom a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen! Ami azt illeti, hogy az adatok különböznek egymástól. Az egyik dolog, amit említettünk már a jelentésben, az az, hogy a TED-ből lementett adatokra alapoztuk a, a tanulmányunkat. Remélem, hogy a közbeszerzésekről szóló adatbank pontosabb adatokat tartalmaz, és ezért lehetnek a különbségek. A Digi Regio analízis kapcsolatban nem tudom, hogy min alapulnak az adatok, de hogyha a nemzeti közbeszerzési rendszereken alapulnak, akkor nem lepődnék meg azon, hogy, merülnek, hogy különbségek merülnek fel. A TED ez inkább egy bejelentési platform, és valószínűleg eredetileg nem arra hozták létre, hogy részleteiben eh, eh, rögzítsen és elemezzen eh, ilyen típusú adatokat. Most pontosan a közbeszerzési szerződések ről szóló adatokra hozták létre, hoztak létre más nemzeti adatbankokat. Aztán a, a bevett adatokkal kapcsolatban 42 oknál hiányzó adatok merülnek fel, tehát ez is azt mutatja, hogy persze vannak korlátozások, ezt el kell fogadni. Látják az adatokat, az 51. oldalon, a tanulmány 51. oldalán, hogyha ezt erre felhívhatom a figyelmüket, és itt azt is látják, hogy a specifikus elemek egyes esetekben a bejelentési bejelentéséseknél hiányoznak bizonyos adatok. Amit nem említettem meg korábban, az az volt, hogy a TED három típusú szerződés típust tehát a be, a szolgáltatás és a munkavégzés. Ez, erre a három típusú kategóriára koncentrál, és a beszállítás az sokkal nagyobb mértékben jelenik itt meg, mint a munkavégzés. Köszönöm szépen! A bizottság nevében a regionális főigazgatóságtól eh, Denis úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes jelentést a tanulmány készítőinek. Az elmúlt hónapban azt hallottam, hogy eh, hát az adatgyűjtést illetően elég sok frusztráció halmozódott fel, a mi mindennapi munkánkban hasonló problémákkal nézünk szembe, hogy nem töltik fel az adatbankokat az a várt adatokkal. Ez egy folyamatos harc, javítani kell az adat inputot a managing hatóságoktól és általában a hatóságok részéről a tagállamokban annak érdekében, hogy jobban tudjuk elemezni a történéseket. Rá fogok térni az ajánlat, ajánlásokra egy pillanat múlva, de hadd emlékeztessem, meg, hadd emlékeztessem a szakbizottságot arra a munkára, amit az EIB végez a projekt előkészítés terén. Itt van ez a Jaspers kezdeményezés. 140 ember, az EIB-ben dolgozó ember feladata az, hogy a projekt előkészítésben tanácsot adjon, és értékelje a külön, ezeket a projekteket vagy pályázatokat a szabályok alapján az elvárások figyelembevételével. A Jaspers sokat tett annak érdekében, hogy javítsa a projekt előkészítést, hogy ez tökéletesen, hát nyilván nem. Nyilván van még sok feladat. Másodszor ahogy ez elhangzott, és ami az ajánlásokban eh, olvasható, elég eh, messze nyúló közbeszerzési cselekvési terv létezik, és eh, nagyon sok információt nyújtottunk a tagállamoknak is. Egy kicsit csalódott vagyok, a, azzal kapcsolatban, hogy a tanulmánykészítői úgy értékelték, úgy látták, hogy a tagállamok nem eléggé használják ki ezt a tudást, ezt a, e, ezeket az ismereteket. Ez kár. Gondolkodni kell, hogy hogyan tudjuk a tagállamokat arra ösztönözni, hogy használják ki a munkánkat és ezek eredményeit. Ami az ajánlásokat illeti, Azt hiszem, hogy az első ajánlás ez a közbeszerzési cselekvési terv részét is képezhetné, vagy erre vonatkozik. Adatokat gyűjtünk folyamatosan a nagy infrastruktúra projektekkel kapcsolatban, illetve és a projekteket elemezzük, megnézzük azt, hogy mennyire jól előkészítettek ezek. Ami a teljesítmény, teljesítésről szóló adatgyűjtést illeti, nem vagyok benne biztos, hogy most kell ezt elvégezni. Azt hiszem, hogy egy kicsit több tapasztalatra lenne szükség ahhoz, hogy ezt megvizsgáljuk, megnézzük, de természetesen e, ezt az ajánlást e, azért nyilván komolyan vesszük ami emellett nehéz a TED adatbankban eh, szereplő következetlenségeket kisimítani. A TED adatbankot a szerződéses eh, ügynökségek eh, töltik fel, és nem látok olyan európai intézményt a láthatáron, amely minőség ellenőrzést végezhetne az ide feltöltött adatok kapcsolatban. Hát e, e, IT szakértőként azt tudom mondani, hogy aki szemetet tesz bele, az szemetet fog kivenni belőle. A tagállamokat felkérhetjük arra, hogy mm, a jelentéstételen vagy az adat feltöltésen javítsanak, de hát a szerződő ügynökségnek, illetve az adott hatóságnak a feladata, hogy jobban végezzék el ezt a feladatot jobb eredménye. Végül pedig a különböző szerepekről beszélt az előadása, hozzászólása elején, arról beszélt, hogy az érintettek különböző szerepet töltenek be. A releváns eh, érintettek bevonásával kapcsolatban ezeket jobban be kellene vonni, mondták önök. Ez jó lenne, az Európai Bizottság ezt bátorítja, de hát főleg regionális szinten eh, fontos ez, és úgy kellene megtörténnie. A szabályozási keret erősítésére vonatkozóan a közbeszerzési irányelvnek meg kell felelnie minden olyan pályázatnak, amely európai pénzekből kap finanszírozást, és a DG régióban sokan dolgoznak azon, hogy értékeljék, hogy az irányelvnek megfeleltek-e ezek a pályázatok és projektek. Nem tudom, hogy mennyire tudjuk megerősíteni ezt a szabályozási keretet ebben az összefüggésben. De megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon hasznos és tovább gondolásra ösztönző tanulmányról van szó. Nagyon sajnálom, hogy frusztrációt okozott az adatgyűjtési munka, és valóban, hát tényleg néhány adat nevetséges. Annak ellenére, hogy ilyen korlátokkal szembesültek, mégis szerintem hasznos ez a tanulmány, és segíti a munkánkat. Köszönöm, elnök asszony! Na most én ebből semmit nem értettem, mondja az elnök. Nem értem, hogy a Digi Régió tanulmánya ugyanezzel a témával kapcsolatban ennyire különbözik a ma e, e, általunk, vagy elénk betnyújtott tanulmányhoz képest, és ön ezzel kapcsolatban nem mondott semmit. Nem értem, hogy miért nem jobb az adatok feltöltése. Nem értem, hogy miért ilyen rossz az adatok feltöltése. Nem jók a szabályok, vagy ennyire buták vagyunk, hogy képtelen vagyunk, hogy a számokat e, beszerezzük, az adatokat beszerezzük, Hol a probléma? Felőlem elkezdheti előről is a válaszadást. Abszolút e, e, elégedetlen vagyok azzal, amit ma ide elém letettek, és nem értem. Nem értem. Ekkora pénzösszegekről van szó és a átlátható eljárásokat akarunk, és ettől függ a sikerünk, de akkor ezek szerint nem átláthatóak az eljárások. Az adatok halmaza, volumene, az adatok minősége elfogadhatatlan. Tessék, gönél szó még egyszer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom önt megvilágítani és felvilágosítani. Nem tudom, hogy ez sikerül-e. Nemrégiben kaptuk ezt a tanulmányt meg, úgyhogy ezt a tanulmányt és az ezzel kapcsolatos adatokat elemezni fogjuk, összehasonlítjuk a Digi régióval, régióban készült tanulmányokkal, és meg fogjuk nézni, hogy mert, miért ennyire eltérőek ezek az adatok. Nem tudom, hogy ma, úgy gondolom, hogy ma nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, de hogyha szükséges, akkor megvizsgáljuk a különbségeket, ennek, ezeknek az okát, és megpróbáljuk ezt valahogy visszavezetni az adatokra. És úgy látom, hogy itt ez az e-mail címük, az önök e-mail címen nem helyesen eh, szerepel eh, a szlájdon, hmm, úgyhogy nem tudom, hogy hova tudom küldeni majd a eh, kérdéseket, de szükséges lenne, hogy el tudjam küldeni a kérdéseinket, hogyha erre szükség lesz, igyekezünk az adatokat elemezni. Nem, nem, nem, mondja az elnök, szó se lehet róla. A régió főigazgató, Digi Régió főigazgatóságának a, tanulmányát én magam elemeztem, és itt szerepelnek a különböző közbeszerzési kategóriák, Magyarország, Lengyelország nagyon nagy, nagy mértékben kedvezményezett, és az ő esetükben nagyon fontos, hogy pontos adatokkal rendelkezzünk. Mi a probléma? Miért ilyen eltérőek az adatok? Én nem viccből, nem szórakozásból foglalkozom ezzel a kérdéssel mégiscsak jó lenne választ kapni. A jó hír az az, hogy elolvassuk az adatokat, a tanulmányokat. Hónapok óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hónapok óta próbáljuk megérteni, hogy egyes tagállamokban az Európai Uniós eljárások vagy közbeszerzési kiírások esetében miért nincs második, miért csak egy pályázó van, miért csak egy jelentkező van. Ezt általában úgy hívjuk, hogy korrupció. Most nem azért ülünk itt, hogy öncélúan elemezgessünk dolgokat. Én nagyon-nagyon csalódott vagyok. Nagyon sajnálom. Egy kicsit, kicsit részletesebb választ azért mégis szeretnék öntől kapni, és szívesen megadom a szót még egyszer. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy az imént mondtam, nemrég kaptuk meg ezt a tanulmányt, nem tudtuk még összehasonlítani a korábbi tanulmányainkkal. Ez fog elkövetkezni. Össze fogjuk őket hasonlítani. A mai napon nem tudom önnek azt elmagyarázni, hogy miért van eltérés az adatoknál, miért ilyen más miért más adat jött ki az egy pályázós pályázatokra vonatkozóan elnézést, de erről már nem tudok bővebben beszámolni. Megfelelő munkát kell végezni, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy átláthatóan kell dolgoznunk, megpróbálunk konzekvens adatokat összegyűjteni, és konzekvens eredményeket ennek függvényében. Nagyon fontos, hogy pontosan értsük hogy pontosan mi is folyik. De a mai napon nem tudom ezt megtenni, meg kell vizsgálnunk ezt a tanulmányt, össze kell hasonlítani azzal, amit mi végeztünk. És mikor eh, tart majd ott, mikor hívhatjuk meg újra? I think that Azt hiszem, néhány hétbe is beletelhet, akár két-három hónapba is. Valószínűleg jövő év első negyedében vissza tudunk majd jönni, és be tudunk erről számolni. Na jó, akkor márciusban jó lenne, hogyha újra találkoznánk és rendre tűzzük. de szeretném tudni, hogy az ön tapasztalata szerint, hiszen öt, ön e- ezen a területen dolgozik a szabályozói keretek elegendők-e ahhoz, hogy mindezt meg lehessen tudni? Van-e például jelentéstételi kötelezettség, és ez elegendő-e? Gondolja-e, hogy ez az új, benne lesz az új költségvetési többéves pénzügyi tervben is, vagy teljesen mindegy? I think we have... Azt hiszem, we have competing... Uh, azt hiszem, itt több erő feszül egymásnak. Szeretnénk, hogyha teljes mértékű lenne az átláthatóság, ehhez sok információra van szükség, sok információhoz a sok, a sok információ pedig azt jelenti, hogy komoly adminisztratív terhet helyezünk a kezdeményezetekre, a tagállamokra, a hivatalokra, akik az illetékes hivatalokra, akik az adatokat ellenőrzik. Ami pedig a másik mm, erőt, vagy hatást illeti, az érdeket, ez pedig az egyszerűsítés, tehát egyszerűek legyenek a szabályok, amiket könnyű betartani. A beszámolás legnagyobb része önkéntes, nincs szigorúan véve erre vonatkozó jogi alap, de ha megfelelően meggyőzőek vagyunk, vagy hogyha szakértői üléseket szervezünk, tájékoztatunk, vagy tanulmányokon keresztül, szerintem meg tudjuk szerezni a szükséges információt. Nem hiszem, hogy plusz

Tehát eh, ha akarjuk, akkor többet eh, tudhatunk meg, de az az érzésem, hogy nem akarjuk eh, ezt a többet tudni. Ez rossz, rossz benyomásom van, az a tapasztalat, hogy nagyon sok alapnál korrupció van, nem átlátható, és megnyitjuk az ajtókat annak, hogy ezeket az alapokat bárki vagy valaki lenyúlja. Vali urat kell citálnom, amit az EU szemére hánynak, azt tulajdonképpen mind meg kellene tennünk az átláthatósággal, vissza ö, kivédenünk ezt, úgyhogy az egész történet nekem nagyon rossz érzést ad. Márciusban találkozunk, nem feledkezünk el ö, önről, és a tanulmány írójának adnám meg még egyszer a szót, hogy van-e valami kiegészíteni valójuk. Um, oh, thank you. I... Köszönöm szépen. Szerintem itt a lényeg az lenne, hogy milyen adatokat használt a DJ régió, milyen adatokat használtunk mi, és milyen módszertant használtunk. Például a TED adatokból nem tudtunk alap, nem tudtuk alapokra lebontani ezeket az adatokat, csak arról lett valamiféle benyomásunk, hogy egyetem felhasználtak EU-s alapokat. Tehát a módszertant kéne összehasonlítani, illetve az adatokat és a módszertant, hogy megtudjuk, hogy egyáltalán ugyanazokat a ugyanazokat a halmazokat hasonlítottuk egyáltalán össze. Lehet, hogy egészen más típusú információhalmaz hasonlítottunk össze, vagy más információt. Nem tudjuk, hogy pontosan mi a különbség, de lehet, hogy az adatokat egész egyszerűen, az adat merítés kisebb volt. nem? Jó, értem, de ugyanazzal foglalkozunk akkor, hogy hány vállalat gazdagodott meg európai pénzekből a közbeszerzésen. Ez a regionális főigazgatóság jelentése és az önök jelentése között ellentmondás van, ezért van bennem ez a tanácstalanság, de igazából nem tudunk ezzel most mit kezdeni. Valakinek, hát hogy mondjam, vagy hiba van valahol, nem mondom azt, hogy ugyan, mert ugye ugyanannál a tényállásból nem lehet két teljesen ellentmondó következtetés lemondani, az lehetetlenség hogyha mm, szeretne erre valamit mondani, akkor szívesen egyébként megadom a szót az előadónak. Örülök annak, hogy a tanulmány kérdéseket, kiítejeket vetett fel, tehát örülök annak, hogy az lesz majd ennek a egésznek a végeredménye, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy mi van az adatok hátterében. Néha hihetetlenül nagy mennyiségű pénzt herdálunk el, nem tudunk vele elszámolni, nem tudjuk, hogy mi történt az infrastruktúrával kapcsolatban. És ennek hatása van a KKV-kra, lehet, hogy a KKV-k hitelképessége ebben az időszakban, amikor megpróbáljuk felderíteni, hogy mi történt, teljesen megszűnik, és ellehetetlenítjük őket. Elképzelhető, elképzelhető néha, hogy korrupció esete forog fenn. Erről meg kell győződnünk, és remélem, hogy a bizottság márciusra vissza tud térni, és be tud számolni arról, hogy mi okozza a különbséget a független tanulmány, illetve a bizottsági elemzések között. Jó lenne ezt tudni. De, mint említettem, nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, mert párbeszéd nélkül megfelelő eszmecsere nélkül ugyanazokat a hibákat fogjuk folytonosan elkövetni. Viszont, hogyha valamire rájövünk, akkor lehet, hogy meg tudunk változtatni egy negatív trendet. Köszönöm. Elnök asszony, hogy ennyire részletekbe menően vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, és örülök annak is, hogy a kollégákat is érdekli ez a dolog. Márciusban visszatérünk a témára, és azt gondolom, hogy jobban bele tudjuk magunkat majd ásni. Köszönöm. Abszolút, so weit, so schlecht, wir vertagen das. Így van. Reméljük, még ha nehezen is fogadjuk ezt most, azért reméljük, hogy majd lesznek olyan feltáró következtetések, amelyek előbbre visznek, ez rendkívül fontos kérdés, és pont arról van szó, hogy a belső piac a saját közbeszerzési eljárásainknál hogy működik. Úgy gondolom, hogy muszáj ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen, ennek a napi rendi pontnak a végére is értünk. Nem tudom, hogy a főigazgató itt áll-e már türelmetlenül az ajtó előtt, mert ha nem, akkor meg kell, hogy szakítsuk az ülést, amíg meg nem érkezik. Köszönöm. wir machen weiter in der Tagesordnung und ich... Akkor menjünk tovább a rendben. Az Európai Parlament eh, általános költségvetésének mentesítése. Üdvözlöm Szászóli eh, elnök urat, Velle főtitkár urat, eh, Gálvin belső ellenőrző urat, és Rossz, Russo urat az Európai Számvevőszék illetékes tagjának, illetékes tagját, aki beugrott az eredeti meghívott vendégünk betegsége miatt. Mielőtt hozzákezdenénk, és megadnám a szót. Szeretnék üdvözölni egy nigéri, illetve elefált csontparti látogató csoportot. Ezen két afrikai ország nemzetgyűlésének képviselőit üdvözölhetjük itt körünkben. Nagyon örülünk, hogy ide látogattak. Üdvözöljük Önöket, és reméljük, hogy érdekes tapasztalatokra tesznek majd szert azzal a kapcsolatban, hogy hogy működik a szakbizottságunk. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen. Yeah. Ah, not, no, okay. Head of the cabinet of Mr. Russo and... Tisztelt Russo, illetve kabinet, kabinet vezetője. Russo úr sajnos nem tudott eljönni a mai napra, mert az egészség ezt nem teszi lehetővé. Az európai számvevőszék beszámolóját fogom ma előadni az Európai Parlamentre vonatkozóan a 2017-es évről. Összességében alapvetően ez egy pozitív jelentés az administratív az adminisztratív kiadásokon, idősokra vonatkozva nincsen materiális eh, hiba szint, egyébként pedig a, egyébként pedig a becsült hiba szint 0,5%. 55 tranzakciós mintával dolgoztunk, ebből 11 volt kapcsolatos az Európai Parlamenttel. A tesztelt tranzakciók közül négy volt olyan, amit hibák, amelyeket hibák, hibásak voltak, többféle, erről, többféle hiba fajtával találkoztunk. Az egyik hiba fajta a látogatói csoportok költségének visszatérésével volt, visszatérítésével kapcsolatos. Egyébként voltak még nem kvantifikálható hibák is. A közbeszerzési folyamatokkal kapcsolatban volt hat, illetve az éves kötelezettség, az éves elszámolás elvének nem tiszteletben tartása jelentett problémát, illetve az ex ante ellenőrzések és az ex post ellenőrzések eh, nem voltak mindig megfelelőek a eh, kiadásokkal kapcsolatban. Azt szeretnénk javasolni az Európai Parlamentnek, hogy eh, az iránymutatásokat próbálja meg valamilyen módon javítani, tehát, hogy a, hogy a közbeszerzési eljárásokat mi alapján ítéli oda. Ezen túlmenően, ami az Európai Parlament látogatóinak fogadását illeti, a költségek benyújtásának feltételeit kell szigorítani, tehát megfelelő dokumentáció, dokumentációt kell benyújtani a kérelmekkel együtt. A 2014-es éves jelentésünkre vonatkozó ajánlásainkkal kapcsolatban azt találtuk, hogy, az, hogy a fizetések és a családi pótlékkal kapcsolatos ajánlásainkat figyelembe vették a legnagyobb részben. Ami a 2014-es ajánlásainkat illeti, a költségtérítéssel kapcsolatban, illetve a európai politikai pártok közbeszerzésével kapcsolatban. Nos, nem láttuk, nem észleltük, hogy eddig bármilyen előrelépés történt volna. Tisztelt elnök asszony, tisztelt jelentéstevő, tisztelt szakbizottsági tagok, ha bármilyen kérdésük van, vagy bármilyen részletre szeretnének rákérdezni, akkor természetesen nagyon szívesen rendelkezésükre állunk, és köszönjük a lehetőséget. Köszönöm szépen. Kezdjük akkor eh, Szászoli kollégával, de a a pénzügyi csapatnak szeretném eh, küldeni, hiszen összességében 171 kérdést küldtek meg a főtitkár úrnak. Szászolni úr, megadom önnek a szót. Grazie, Presidente. Cari colleghi, allora... Köszönöm szépen, Tisztelt kollégák, a 2017-es év mentesítéséről van szó. Megpróbálom rövidre fogni azt, amit eh, mondani szeretnék. Próbálom ezt eh, témakörökbe csoportosítani, és a lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb információt szeretnék eh, átadni. Nos, 99%-át használtuk fel a rendelkezésre álló összegnek, tehát körülbelül 1%-ot kellett, 1%-ot nem használtunk fel. Ez azt jelenti, hogy a tervezés jól történt, és kiváló volt a költségvetés végrehajtási szintje a parlamentben. Ez az eredmény az előfinanszírozásnak volt köszönhető részben 40 egész 41,85 milliót sikerült év végén egy tranzakció során átutalni, illetve átcsoportosítani, ez a CAD projekt keretében történt. Én, az én véleményem szerint ez egy nagyon pozitív fejlemény volt. Aztán nézzük a biztonsági kérdéseket. Az épület biztonsági körét, kerületét megerősítették 2017-ben, sok minden történt ezzel kapcsolatban, és a és a befogadó országok határ, határ, ö, hatóságaival együttműködve, konkrétan a brüsszeli hatóságok, illetve a Virc utcára gondolok, sikerült, el, sikerült elérni azt, hogy sokkal biztonságosabb lett a környék. Aztán a bejáratokat is megerősítettük biztonsági szempontból. Az alapján, ami 2016-ban történt, akkor a Spinelli épületet erősítettük meg. Aztán egyéb biztonsági, biztonsági veszélyeket próbáltunk meg lecsökkenteni. Tehát például a sofőrszolgálatot interiorizáltuk, biztonsági szempontból is fontos, másrészt pedig megfelelő munkafeltételei lettek, így az Európai Parlament sofőrének, egyébként 116 ilyen sofőr van, pályázat útján vettük fel Nézzük az épületeket. A KAD épület munkálatai folytatódnak, Luxemburgban semmi, folytatottak, semmilyen különösebb probléma nem volt 2017-re vonatkozóan. A 432 milliós plafont nem érték el a költségek, és a határidőket is betartjuk Strasbourgban a Havel épületet megnyitottuk, és így nagyobb területtel rendelkezünk, és oda elhelyeztünk néhány képviselős irodát is. Nagyon fontos, hogy Strasbourgban a munkakörülményeket javítsuk. Sokszor nagyon kis irodákon kell osztozkodnia a képviselőknek, illetve az asszisztenseknek, így a magánélethez való jog gyakorlatilag megszűnik. Brüsszelben Hasonlóan Strasbourghoz a Mertens épület nyitott meg, nyílt meg, ez új lehetőség, új tér. Itt is nagyon sok iroda nyílt meg, amire nagy szükség volt, mert az elmúlt években sokkal több munkatárs, munkatársat vett a parlament, több a gyakornokunk, illetve több az irodista is megfelelő munkakörülményeket kell nekik teremteni. Aztán hibrid projekt indult el, a DG iTech indította ezt, ez nagy siker volt, és kiváló eredmények születtek, és ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy folytonosan magunkkal hordozhatjuk az irodánkat. Nézzük a bútorokat. Ez is kísérleti projekt volt, új munka körny- kör- környezet a képviselők számára. Talán láthatták, hogy vannak újabb 8-10 fős üléstermek, ez is nagy siker volt. Tehát megjelentek ezek a kis üléstermek, itt a leginkább a képviselők viszik a kis számú látogatói csoportokat, és itt is nagyon jó visszajelzéseket kapnunk. Aztán a kevéssé alkalmas és kevéssé modern bútorok lecserélése, alkalmasabb és modernebb bútorokkal, ez is megtörtént megfontoltuk azt is, hogy leasingeljük el ezeket a bútorokat. Gyakorlatilag költségvetési szempontból semleges lesz ez a projekt. Nézzük az átláthatóság kérdését. Nagyon régóta foglalkozik egy munkacsoport ezzel a kérdéssel. Én láttam azt a kérdőívet, amit ez a munkacsoport kidolgozott. Egyébként társelnöke is voltam egy munkacsoportnak, egy olyan munkacsoportnak, amely az EGEA modernizálásával, frissítésével dolgozik, ami a 2018-as költségvetést illeti, ugye erre vonatkozóan is volt egy munkacsoport, a külön számlák, illetve a beszámolási készség, kényszer, illetve mi történik az el nem költött, az el nem költött összegekkel. A végeredmény a vegyes szerkezet, tehát lesz egy minimális általánydíj, és a, a többi költségről pedig elszámolást kell készíteni. Ez lett a végeredmény. Az engem felváltó kolléga folytatta a munkát, miután én, az én feladatom lejárt. A győztes álláspontot az alelnökök is támogatták, akik ezt a kérdést megvitatták a frakciókba. Én azt gondolom, hogy ha szeretnénk, hogy a parlament a parlament plenáris ülésén született állásfoglásnak legyen jövője, akkor el kell el kellene térni az általánytól. Miután nem ez az elv győzedelmeskedett, én akkor visszaadtam az munkacsoport társelnöki megbizatásomat. Tíz évvel ezelőtt az elnökség úgy döntött, hogy a nyugdíj alapot a nyugdíj alapot föl kellett volna váltani, de miután az előző nyugdíj alapnak nincsenek már befizetői, 2024-ben valószínűleg kiürül ez, a, ez az alap, meg kell adni a lehetőséget, meg kell teremteni arra a lehetőséget, hogy ezeket, a, hogy a költségeket átvállaljuk. A, az elnökség jelenleg tanulmányozza a lehetőségeket. Kérdés, hogy a bíróság elé kerül-e az ügy, és azt is vizsgáljuk, hogy a parlament eh, mennyiben kell, hogy állja a költségeket. Aztán akreditált parlamenti asszisztensekét is több kérdés merül fel, bár egymás után két ciklusban is alkalmazott egy-egy eh, ilyen asszisztens, elképzelhető, hogy még sincs meg a tíz éves munkaviszonya ezeknek az asszisztenseknek, tehát ez alapján nem, nincs jog, nyugdíjjogosultságuk. Nos, ezt kéne valahogyan megoldani. Aztán gyakornokok kérdése ezzel kapcsolatban. Szintén folyik a munka, az alapszabály az, hogy a gyakornokoknak, hogy a gyakornoknak mindenképpen fizetést kell kapniuk a munkájukért meg kell szabni azt, hogy milyen hosszú lehet egy gyakorlat, illetve meg, menny, hányszor lehet ezt meghosszabbítani. Egyébként atipikus, atipikus ö, munkaszerződéseket is kaphatnak a gyakornokok, hogy egy asszisztenst felváltsanak. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen a főtitkár úrnak, adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az illetékes alelnök nagyon jól összefoglalta és vázolta a helyzetet, nem is kell megismételjem. Talán, ha lehet, egy megjegyzést tennék hozzá. 2017-ben is egy olyan év volt, amikor jelentős létszámleépítés volt. 2017-ben 136 helyet kellett felmondatnunk, 16-ot a szokásos leépítés keretében, és 66-ot a politikai frakció plusz posztjainak kompenzációjaként. Ez az ezévi munkánkat jelentősen befolyásolta. Köszönöm a számvevőszék megjegyzését is, hogy 0,5%-os hibaarány volt, ami nem szignifikáns. Ja, besten Dank und... Köszönöm. És a leépítések éve volt ez is. Egy ilyen gentleman's agreement alapján történt. Akkor megadom a szót a jelentés belső ellenőrének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget kapok, hogy a 2017-es éves jelentést bemutathatom. A belső ellenőrzés uh, az intézmények belső ellenőrzése az előírások értelmében szükséges, és megfelelő belső ellenőrzések sorát követik a jelentés az ajánlások, és ellenőrizzük, hogy az ajánlások alapján milyen lépéseket tettek. Így tehát a belső ellenőrök tevéken, 2017-es tevékenységét érinti. A jelentés második részében van a belső ellenőrzés szolgálat missziója, tevékenységének jellege és hatája, a kérdések és a munkájának a szervezése. A belső ellenőrzés az független az ellenőrzés sorában, és ezt az EU jogszabályok is garantálják, amelyet a belső ellenőr kartája is megerősít. Meghatározza, meg kell határozni azokat a hibákat vagy hiányosságokat, amelyeket feltár, és erre vonatkozóan lépéseket javasolni folyamatos párbeszéd, konzult, ö, ö, konstruktív információ és eszmecsere során meg kell állapodni a vezetőséggel a lépések lényegéről és időzítéséről. A hármas részben a 2017-es ellenőrzési munkát tartalmazza, és elmondja, hogy minden egyes éves munkaprogram szisztematikus kockázat értékelésre épült, az egész szervezetre vonatkozóan. A kockázatértékelés célja, hogy a belső ellenőrzés prioritásokat tudjon meghatározni a forrásallokációra vonatkozóan a magasabb kockázatú területekre, amelyek nagyobb figyelmet érdekelnek. Most röviden elmondanám, hogy mik a 2017-es odaítél pontok. Az újságírók meghívásának szervezése a több éves auditálási stratégia részét képezte. Ezek a meghívások a részlegesülésekre, konkrét eseményekre Brüsszelbe és Strasbourgba azt a célt szolgálják, hogy a parlament tevékenységét a médiában is terjesszék. Az ellenőrzés célja a a meghívások megszervezése a jogalkotói kereteknek való megfelelő formában történnek-e, és hogy a folyamat mennyire volt az előírások mentén. A kötelezettséget vállaltunk a célok érdekében, és éppen ezért sikerült a négy területre vonatkozóan javító megjegyzéseket tenni. Először is a, az újságíróknak a visszatérítése a valós, a felmer, valós felmerült költségeknek kell, hogy megfeleljen. A szisztemikus eltérések a meghívásokkal kapcsolatban. Ez a második terület, a harmadik a hatékonyság és az impress szám és a beadott számláknak a, a hatásossága. A negyedik a, az újságírók meghívásának útmutatója, és a, a meghívási folyamatnak a hatékonysága. Ahhoz, hogy ezekkel a kérdésekkel érdemben tudjuk foglalkozni, 8 pontban állapodtunk meg. Hetet a a mérsékelt kockázatú területekre, négyet pedig a lényeges kockázatú területekre irányul, irányulnak. A középtávú stratégia alapjában a legfontosabb kiadási, személyi kiadási folyamatokra is kiterjesztettük, és az egyéni jogosultságokat a tisztviselők jogszabálya és egyéb alkalmazottak szabályára vonatkozóan a napi díjakra egyaránt. A, célok, a cél az az volt, hogy az egyes jogosultságokra vonatkozó megfelelést ellenőrizzük és értékeljük, hogy mennyire hatékony nyak az irányítási ellenőrzési rendszerek. Pozitívan láttuk azt, hogy a DG Personnel pozitív lépéseket tett a döntéshozatali folyamat karcsúsítása érdekében. A következő területekre azonban még tovább kell figyelni kell. A, az ellenőrzés módszertana, környezete ezek között a, lény- a számítástechnikai kérdések és a személyirányítási rendszerhez kapcsolódó elemek. A, a jogosultságokra vonatkozó jogszabályok, a, a napi díjak, a külföldi kiküldetések esetében a következő pedig konkrét eljárásokat kell megvizsgálni, amely az általános éves utazási költségtérítésre vonatkoznak, ez hiba lehetőséget tartalmaz. 20 akcióterves sorozatban állapodtunk meg a személyzeti főiszkályban a, lény, a mérsékelt és a lényeges kockázatot jelentő területekre. A közbeszerzési és szerződés végrehajtási vizsgálat a külső fordításoknál a következőket tekert, tartalmazta. A szabálynak való megfelelés és az épp irányi, pénzügyi irányítási rendszernek való megfelelés, valamint a a keretszerződések megfelelő ellenőrzést alatt vannak-e, és biztosítják-e a fordítások technikai jellegű minőségét, és eleget tudnak-e tenni a parlament igényeinek a megfelelés, a folyamatoknak való megfelelés az pozitívnak bizonyult, mind a szabályoknak, mind a szerződéseknek. Bizonyos kérdéseket azonban javítani kell. Először is a, a beszerzési folyamat intézkedéseinek az egyes lépései több időt kell a, mm, az egyes nyelvekre, valamint az értékelésre fordítani. A jövőbeni beszerzési eljárások minőségét harmadsorban pedig ösztönözni kell a külső vállalatokat arra, hogy javítsák a fordítás minőség még, minőségét, expost ellenőrzésekkel is egyebek között. Végül pedig a a mm, valós teljes költség számításának megbízhatóságát javítani kell. Ennek érdekében a belső ellenérzés hat pontos akcióterben állapodott meg a fordítási főigazgatósával, kettő a lényeges, kettő, négy pedig a mérsékelt kockázatokra. Az információs rendszer stratégia értelmében a, a legfontosabb feladat az volt, hogy a tehát az információs rendszer stratégiája érdekében a fő megbízás az az volt, hogy a decentralizált információs technológiai tevékenységet ellenőrzik. A legfontosabb célok először biztosítsuk azt, hogy hatékony és hatásos a decentralizált számítástechnika, mind a tervezés, mind a szolgáltatás, az, a IKT megoldások támogatása és fenntartása terén, különböző léptékű és érettségi minták kidolgozása, valamint a decentralizált információs technológiai szolgáltatások és funkciók teljesítményét vizsgáltuk. Az audit eredményeképpen úgy találtuk, hogy a decentralizáció segítette a vállalati vagy a, a külvilág igényeire való reakcióképességet a vonatkozó bevált gyakorlatok, normák alkalmazásával megfelelő megoldást lehetett biztosítani, és hatékony támogatást a szolgáltatások számára. Ahhoz, hogy, ezek a, decentra- hogy a decentralizáció teljesen kifejthesse hatását, a következő kérdésekre összpontosítottunk. Először is a költségvetés az IKT kezdeményezésekhez allokált költségvetés nyomon követésének ellenőrzése a programok keretében, másodszorban az IKT kezdeményezések időbeni teljesítését biztosítani kell, a megállapodott hatályban, minőségben és megállapodott költségvetési keretben. Harmadsorban a decentralizált egységek ellenőrzése és az új kiadott szoftverek érvényesítését javítani kell, ugyanúgy, mint a, a, folyamat megoldá, a probléma megoldási folyamatokat. A külső szakértők, szakértelem számára teljesíthetőbb szerződéseket kell biztosítani. E kérdések megoldása érdekében a belső ellenőrzés akciótervet javított az összes érintett főigazgatóság számára. Ezeket a javaslatokat, a tárgyalásokat jelenleg véglegesítjük. 2017-ben két konzulensi megbízást ellenőriztettünk, ezek tanácsadó jellegűek voltak, és megállapodott hatállyal rendelkeztek. Az első a kommunikációs főigazgatóság módosított költségvetési nomenklatúra javaslatára vonatkozott többféle költségvetési műveletre, ezek közül több is egyértelműen a kommunikációhoz kapcsolódik. A javasolt aktualizálásnak a célja az volt, hogy a megfelelő operatív valósághoz igazítsuk a munkát. A megbízás eredménye az volt, hogy a belső ellenőrzés egyetért és támogatja a a kommunikációs főigazgatóságnak a javasolt módosításait, négy javaslatot tettünk. A prezentáció, a kommunikációs terv évi meghatározása, a technikai költségek és a teljes költségre való jelentéstétel. A második tanácsadói megbízás a DG EPRS-re vonatkozott, és a, a könyvtári előfizetések beszerzési politikájára vonatkozott a parlamenti munkához szüks, a szükségessége alapján. E tevékenység támogatása, javítása érdekében hat ajánlást határoztunk meg. A beszerzés és a, a, a meglévő szabályok alkalmazása és törlése, a statisztikák felhasználási statisztikák elemzése, a végfelhasználók visszajelzése, a hosszú távú előre, előfizetések és a, a hirtelen jelentkező igények kielégítése. A belső ellenőrzés ezen kívül minden nyitott lépést is ellenőriz, amelyet a korábbi ellenőrzések, auditok során határoztunk meg. Két ilyen volt ebben az évben, 2017-re 71 nyitott lépést kellett megvizsgálni, ebből 34-et be tudtunk zárni öt egyéb lépéssel kapcsolatban lehetővé vált, hogy a fennmaradó kockázatot a, mérsékelt szintre csökkentsük, a hatodik esetben pedig a mérsékeltről a lényeges emelkedett a kockázat. A nyílt, a, nyílt, vagy a nyitott még függőben lévő lépéseknek a száma 26-ról 11-re csökkent, és az általános kockázati prof, profil csökkentésének trendjével elmondhatom, hogy a kritikus vagy magas kockázatú kategóriában nem maradt nyitott tevékenység. A következő terület pedig a, az épületkarbantartás, átalakítás és fenntartás volt. A vonatkozó jelentést október 12-én fogadták el, és a jelentés részét képezi. Az éves jelentésben foglalkozunk a belső ellenőrzés végrehajtásának, saját végrehajtásának minőségéről is. a szakmai normák és öt évenként megírt, függ, vagy megvalósított független áttekintés alapján. 2016-os értékelés eredményeképpen az ellenőrző tanúsítványa szerint a belső ellenőrzés a legmagasabb megfelelési szinten működik. A jelentés negyedik részében pedig az audit panelnek a szerepét vizsgáljuk, a vezetés által kezelt ellenőrzési folyamatokat, a panel felépítését, működését, és azt vizsgáltuk, hogy mindez megfelele a, vála- a vállalatirányítás bevált gyakorlatának. Az ötös részben a következtetéseket határozzuk meg, és elmondjuk a 2017-es tevékenység hogyan figyelt arra, hogy az épp pénzügyi e, irányítás elveinek megfeleljenek a vizsgált területek, különösképpen pedig megvizsgáltuk az irányítás, a kockázatkezelés, az ellenőrzési folyamatok hatékonyságát. Végül pedig a belső ellenőr megerősíti hogy függetlenségét nem kérdőjelezte és nem csorbította 2017-ben szem, semmi. Vége, végül pedig szeretném megköszönni az auditpanelnek és tagjainak és a főtitkárnak a támogatását és munkáját. Nagyra értékelem a, a a kiváló együttműködést a felhatalmazott szervekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Schmidt asszonyi a szó, a jelentéstevői tessék. Ilyen nagy dicséretek után, amit kapott a főtitkár úr, szeretném a másik ö, ö, oldalt kicsit képviselni, de hát ez nem annyira egyszerű. Ö, nagyon sok ö, dicsivel találkoztam, és én magam is szeretem a dolgokat megtekinteni, saját tapasztalatomról beszélni. Mindenki hajlandó volt velem beszélni, mindenki elfogadta azt, hogy válaszoljon a kérdéseimre, amelyek gyakran kritikusak voltak, néha még hát idegesítőek is valószínűleg szinte mindenütt lehetséges volt a nyitott párbeszéd, sok dolog, amit én kritikusan tekintettem, az korábbi tapasztalataim alapján ezeket mind meghallgatták, minimum meghallgatták, az épületeket is meg tudtam, fel tudtam keresni a legmélyebb pincékbe és a legmagasabb tetőkre is feljutottam. Ez minden esetre azt mutatja, hogy senkinek nincsen rejtegetni valója, és megpróbálnak nyitott módon, átlátható módon ö, dolgozni. Úgyhogy részemről is dicséretet tudok csak mondani, kérem ossza meg ezt kolleg, kollégáival. Miközben persze kutakodtam olyan dolgok is napvilágra kerültek, amelyeket annyira nagyon, amelyek annyira nem e, tetszettek. Nézzük a biztonság kérdését. Minden esetre az jó, hogy az épületet biztonságosabbá tették, jobban felszerelték ebben az értelemben. De nekem, mint képviselőnek, és az alapján, amit hallottam kollégáktól, asszisztensektől, e, számomra ez úgy tűnik, hogy nincsen kézzel fogható egyértelmű biztonsági stratégia. Ugyan sárga kód érvényes, mégis be lehet menni a garázsba úgy, hogy ez anélkül, hogy az embernek matricája vagy badge lenne. Hogyha most ezt végig gondoljuk, a, az áruszállítás szempontjából, hogy ott nem történt még eddig semmi probléma, ez szerencse, és ezt meg kellene vizsgálni még egyszer. És engem aggaszt még egy dolog, Strasbourgban is vannak látogatói folyosok, és iszonyú sok látogató van a parlamentben. Persze tudom, hogy őket akreditálják, stb., de hát mégis az a helyzet, hogy az embernek megfordul a fejében, hogy nem lesz -e itt valami probléma. Aztán még egy dolog, ami kifejezetten érdekel engem, ez a az sofőrszolgálat, az elektroautókra, hibrid autókra való átállás, aztán a saját sofőrök alkalmazása. Azt hiszem, hogy ez már többször is felmerült, felmerült, hogy hogy ezzel kapcsolatban javult-e a biztonság, amióta a sofőrök alkalmazottak? Hogy jobban ellenőrzik-e őket? Semmi negatívumot nem tudok mondani, ami a sofőrök hozzáállását, udvariasságát illeti. illeti. Még egy dolog, ami felmerült, amikor először bejöttem a parlamentbe, majdnem öt éve, azért mégiscsak csodálkoztam, hogy van egy fitness, tehát egy sportcentrum, egy tisztítószolgálat, egy kis szupermarket. Most mi lesz a jövőben a e, helyzet? A szupermarketet bezárták például, ez most lesz-e még egy ilyen? Ez azért ez nem volt olyan rossz, nem lényegtelen dolog. Ezt is végig kellene gondolni a biztonság eh, szempontjából is. És abból a szempontból is, hogy ez szükséges-e vagy nem. Aztán súlyos problémák merültek fel a mm, kommunikációs technológiával kapcsolatban. Én Apple felhasználó vagyok, és eh, hát elég gyorsan a korlátaimba ütközöm. nem engedik meg például azt, hogy az iBook-on olvassam az e-mailjeimet. Régebben ez lehetséges volt, most már nem, ki kell esetleg nyomtatni, de akkor mm, megint papírt használunk. Ez az információs és kommunikációs technológia, ez mm, nem olyan problémátlan. Én tudom, hogy a kommunikációs, informatika és kommunikációs technológiai munkatársak egy külön emberfajt képviselnek. Persze nem akarok senkit sem megsérteni semmiképpen. Minden esetre fontos lenne itt is hogyha őket továbbképzésre küldenék, mert minden eh, alkalommal, amikor valamit akarok, akkor az az első válasz, hogy nem, ez nem működik, vagy ez nem lehet, de aztán, hogyha egy kicsit az ember utána megy, akkor mégiscsak lehet. Eh, azt gondolom, hogy eh, fontos lenne a hálózat kiépítésével ezeken gondolkodni. Itt még van házi feladat. Ami pedig a választásokat illeti, itt is a választásokra készülve is fontos lenne ezt végig gondolni. Ezek a dolgok jutottak eszembe, miközben meghallgattam önöket, de most megnézem, hogy mit jegyeztem föl magamnak. 171 kérdés volt, nagyon sok válaszokból látszik, hogy tényleg mindent megtettek annak érdekében, hogy maradéktalanul megválaszolják őket, de azért van itt néhány apróság, ami fölmerült. Az egyik kérdésnél például a liaison office kapcsolatban fölmerül, hogy ha én jelentéstevő vagyok, akkor ők hívjanak meg nekem érdekelt feleket, válaszol, támogassanak engem a politikai törvényhozói munkámban. Talán más országokban ez így van. Nálunk nem így van. Ausztriában erre soha nem volt példa, vagy nem éltem ezt át. Van-e ezzel kapcsolatban valami ellenőrzés? Van-e világos munkaköri leírás, vagy én, az én hibám, hogy nem kérdeztem ezt eddig meg, a kommunikáció hogyan folyik, a kommunikáció a képviselőkkel, ki, ki kezdeményezheti ezt, mi a helyzet ezzel a két irodával, ami Nagy-Britanniában van? Ezek egy átmeneti időszakra megmaradnak-e, vagy bezárják ezeket? És aztán ezután még felmerül az a kérdés, hogy hogy egyes ingatlanokat megvásárolunk, másokat bérelünk, persze mindennek van előnye és hátránya. Ez összefügg a költségekkel, a karbantartással, a fenntartással. Ez egyes esetekben esetenként vizsgálják meg, amikor valami új új projekt merül fel, még egy kis időt kérek az elnökasszonytól. Aztán az egyik kérdésre adott válaszban önök utaltak a nyugdíjalapra. Én is leveleztem ennek az elnökével. Van-e a probléma megoldására már valamilyen gondolat? Ami a többi kérdést illeti, ezt most ennyiben hagyom, mert az elnök asszony már utalt arra, hogy nincs túl sok időnk. Hát ez fantasztikus, mondja az elnök, példaértékű. Megadom a szót a főtitkának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdés a biztonságra vonatkozott, beszélt a e, látogatói csoportokról, Megpróbáljuk, megpróbáljuk ezeket az épület részeket úgy kialakítani, hogy ezek ez elszigetelhetők legyenek az épület többi részéről. A parlamentárium például teljesen elszigetelt, onnan nem lehet bejönni. Aztán az Európai Történelem háza is elszigetelt, onnan se lehet bejönni. Közvetlenül az új átrium eh, épületrész, de a buszos turisták érkeznek, a jövőben ez az előadások előadó termekkel is összekapcsolódik, de az épület, a központi épülettől elszigetelődik. E, Aztán a korábbi e, e, pályaudvar épület is elszigetelt. Aztán a korábbi infopoint, ami az elmúlt, elkövetkezendő években újjáépítésre kerül, ez is elszigetelt. Mit szeretnék ezzel mondani? Azt, hogy lépésről lépésre jutunk el oda, hogy egy külön látogatói traktust tudunk létrehozni, és a főépületbe már nem is kell bejönni, mert tulajdonképpen ezek a részépületek összekapcsolódnak egymással, kívülről be lehet menni, de innen átmenni a főépületbe nem lehet. Végül is az elnökség döntése lesz az, hogy azt mondja, hogy olyan attrakcióink vannak most már, mint a parlamentárium 280 ezer látogatóval, az Európa Történelemháza, több mint 150 ezer látogató, plusz a régi pályaudvar 60 ezer látogató, aztán az átrium épület, hogy ezzel nem szükséges a főépülethez való hozzáférés. De hát ez egy teljes paradigmaváltást jelentene, ehhez politikai döntésre van szükség, de az infrastruktúrális feltételei ennek a döntésnek ezek már megszülettek, és ezek a lehetőségek, amiket elmondtam. Tehát most már nagyon közel állunk ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy a látogatói tevékenység az főépületen kívül folyik, a biztonság növekszik ezzel, de ehhez politikai döntésre van szükség az elnökség részéről. Másodszor, az épületen belüli biztonság kérdése. Az elmúlt tíz évben nagyon nagy előrelépést tettünk, korábban a biztonságra annyira nem koncentráltunk, és a nyitottság volt a kultúra a meghatározó pont, de közben hát tanulnunk kellett az eseményekből, a bankot kirabolták, aztán 200 kurd szállta meg az épületet, vagy jött be az épületbe, aztán volt egy terrorista támadás a, a, abban a metróállomáson, eh, ahol leszállnak az idejövők. Eh, szerencsére eh, nagy probléma, ott a idejövőkkel kapcsolatban nem történt, de ezt a zsért például érintett ez a támadás. Tehát ezekből le kell vonni a tanulságokat. Vannak fontos kérdések. A modern badge bevezetése, ami nem lehet hamisítani, ez egy hatalmas nagy előrelépés lenne, illetve emellett az elnökségben felmerült még egy fontos vita azzal kapcsolatban, hogy az épület bizonyos részeit nem lehetne e az épület bizonyos részeit lezárni. Például voltak incidensek, azzal kapcsolatban, hogy egyes személyek a képviselő irodákba hatoltak be, anélkül, hogy meghívták volna oda őket. Ez a vita a zóna kialakítás motoja alatt folyik már egy jó ideje, és ez is egy olyan döntés, amit az elnökségnek kell majd meghoznia. Köszönöm szépen a pozitív értékelést a sofőrszolgálattal kapcsolatban. A válaszokban a földrajzi elosztásról is beszélünk, látjuk, hogy melyek azok az országok, amelyek nek a munkavállalói különösen erősen reprezentáltak, általánosságban nagyon pozitív válaszokat vagy reakciókat kapunk erre a döntésre. A legutóbbi elnökségi ülésen is részletesen értékeltük a helyzetet, és az elnökség azt mondta, hogy ezzel a döntéssel, ami egyébként vitatott volt, a plenárison is vitatott volt, mégis úgy tűnik, hogy ez jó lépés volt mm, egyes munka, minden munkatársat biztonsági szempontból átvilágítunk, korábban ez nem lehetséges, egyik pillanatra másikra választ, válasz, változhatott a helyzet. Aztán beszélt a különböző szolgáltatásokról. Nem tudom, hogy az ön személyes hozzáállása változott -e ezzel kapcsolatban. Persze jó, hogyha egy kisebb bevásárlást el lehet intézni a szupermarketben, ami a sportcentrumot illeti mindenkinek itt be lépőt kell fizetni, tehát ezt nem mi fizetjük, hanem mindenki a maga saját zsebéből, de közben az egészségükért tesznek a munkatársak, a képviselők azzal, hogy ezt látogatják, tehát azt hiszem, hogy ez pozitív. Az ICT az ICT, tehát az információs kommunikációs technológia szempontjából, ugye itt is a nyitottság és a biztonság két, az érem két oldala, és a kérdés az, hogy melyiknek tulajdonítunk nagyobb fontosságot. Nagy, eddig nagy hangsúlyt fektettünk a biztonságra, ezért nem voltak nagy incidensek, de közben emiatt tehát a másik oldal valamennyire hátrányt szenvedett. Ami az érdekelt feleket, vagy az érintett felekről szóló konferenciát illeti, eh, volt egy kísérleti projekt a legutóbbi eh, ciklusban, amiről arról volt szó, hogy a, eh, kép, a jelentéstevők nem a saját országokban, hanem más országokban igyekeztek érdekelt felekkel, vagy érintett felekkel kapcsolatba lépni. Ez eh, nagyon érdekes eredményekre vezetett, nem csak Brüsszelbe és Strasbourgba folyt a vita ezzel, hanem a tagállamokba is ki ö, eh, ö, eh, került, és ezért az ilyen konferenciákkal kapcsolatos utazási költségeket átvállaltuk. Ha egy olyan jelentésről van szó, amely érdek, amelyben ez érdeklődésre tart számot, akkor ezt, szívesen támogatjuk. Ami az Egyesült Királyság irodát illeti, ezzel kapcsolatban még nincs végleges döntés, az elnökség azonban az első intenzív vitát ezzel kapcsolatban lefolytatta. Ezt a vitát én úgy értettem, hogy a londoni irodát mindenképpen megtartjuk, Azért is, mert a jövőben is fontos az Egyesült Királysággal szoros kapcsolatokat ápolni, és azon 3 millió polgárhoz, akik az Egyesült Királyságban élnek, de Európai Uniós polgárok. A kérdés, hogy az Edinburghi irodát is megtartjuk-e, hát ezzel kapcsolatban már megosztottak a vélemények, az elnökségnek itt döntenie kell majd. Ezt a döntést azonban, ez a döntés azonban nem lép életbe az átmeneti időszak vége előtt, tehát 200, 2020 előtt, hogy az érintett munkatársak és családjaik tervezni tudjanak. Ami a vásárlást, illetve a bérlést illeti az ingatlanokkal kapcsolatban általában inkább vásárolunk. Az Európai Számbevőszék évekkel ezelőtt készített egy jelentést, amely szerint inkább a vásárlást kellene preferálnunk. Ezt megtartottuk. Az épületeink 90%-a saját saját tulajdonunkban van, de ez nyilván felújítási költségekhez és feladatokhoz is vezet. A preferencia a vásárlás, de előfordul, hogy egyes esetekben nem tudunk, főleg információs iroda e, tekintetében vásárolni, mert nincs megfelelő objektum, hát ilyenkor nem vagyunk dogmatikusak, akár ha ez a jó megoldás, akkor bérlünk. Az utolsó az utolsó dolog a nyugdíjalap, erről az alelnök úr már beszélt, én, nekem, én erre tettem egy javaslatot márciusban az elnökségben. Az elnökség azt kívánta, hogy a jogi eh, szolgálatot eh, kontaktáljuk, illetve a nyugdíj alap eh, történetét dolgozzuk föl jobban, és egy alelnök foglalkozon ezzel, ez megtörtént, és most így rövid távon, talán már decemberben az elnökség újra tud foglalkozni ezzel a kérdéssel az elnök határozza meg az elnökség napirendjét, úgyhogy a döntés az övé. Különböző opciók merültek fel, hogy hogyan lehetne megváltoztatni ezt a ezt a helyzetet, és az elnökség ez alapján fog dönteni, hogy milyen intézkedéseket kíván meghozni annak érdekében, hogy a nyugdíj alap deficitjét csökkentsék, vagy megszüntessék. Köszönöm árnyék jelentéstevő, kérek mindenkit röviden szóljon hozzá, maximum négy perc, Ayala Sender következik az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Sajnos a kolléga nem tudott eljönni az ennék jelentéstevő, mert nem tudta ezt összeegyeztetni ezt az ülést a programjával. Ami a mentesítést illeti, Dalvin úrnak és Schmidt asszonynak szeretnék föltenni egy kérdést. Mi a helyzet a -el? Ha jól tudom, akkor létrehoztak egy helpdesket, és elvileg ez a jelentéstevőket segíteni nem tudom, hogy ezt használta például a jelentéstevő asszony. Nem is értem, hogy miért hozták ezt létre, mert kiválóan működött eddig is a mentesítés. Nagyon jól együtt tudott működni, a, együtt tudtunk működni a különböző főigazgatóságokkal. Miért volt szükség erre a helpdeskre? Egyébként pedig nincs itt egyfajta összeegyeztethetetlenség. Második kérdésem. Mi a helyzet a elnökség munkájával? Hogy jönnek létre ezek a munkacsoportok, hogy történik pontosan a nyomonkövetés, a kiértékelés? Ezt azért mondom, mert szerintem az átláthatóság még mindig nem tökéletes az eljárással kapcsolatban. Néha, amikor azt kérjük a főtitkár úrtól, hogy erről számoljon be, akkor azt szokta válaszolni, hogy hát ez az elnökség dolga, Elvileg volt ott egy előzetes előkészítés, és utána mm, pedig az elnökség valamit dönt, és ezt a főtitkár végre, hogy ez így történik, vagy mi a helyzet. Aztán a asszisztenség kérdését Szászoli úr is beszélt arról, hogy a nyugdíj a kérdése, tehát a nyugdíj jogosultság kérdése az asszisztenseknél hogy alakul, hogyha nincs meg a tíz évük. Nagyon fontos, hogy a frakciók hasonló problémáit is meg tudjuk oldani. Nagyon fontos volt elérni azt, hogy az asszisztensnek meg, meg legyen a saját alap, szabály, rájuk vonatkozó alapszabály, és a probléma valójában nem a, egyáltalán nem a frakciókból ered, hanem magából az intézményből. Ami a nyugdíjakat illeti, ugye arról volt szó, hogy nem írták alá időben a szerződéseket, a munkaszerződéseket, úgy tűnik, hogy egész egyszerűen elöntötte a rendszert a sok munkaszerződést, amit egy időben érkezett asszisztensek miatt kellett gyorsan aláírni, ezt nem tudták kezelni. Tehát szerintem az alap probléma nem az, hogy nincs maga tíz év, hanem hogy nagyon lassan tudja csak kezelni az egy időben érkező munkaszerződéseket a parlament, és ezért egyesek ezt sajnos megszenvedik, mert túlságosan rövid így a munka idejük. Ami a napi díjakat illeti, illetve az SM6 költségeket, Strasbourg, Strasburgi hotel, plafon, stb. stb. Hát kicsit sajnálatos volt, hogy kicsit sajnálatos, hogy visszamenőleg kellett ezt a dolgot megoldani a munkatársak esetében. Aztán irodák. Ha jól értem, ez egy kérdés, nem értem pontosan a dolgot, tehát 2019-ben Strasbourgban lesz egy külön képviselőiroda és egy külön asszisztens iroda? Ez így lesz? És ha így lesz, akkor ezt hogy oldják meg? Gépkocsi használat? Az ut... Köszönjük, ennyit lehetett beszélni, mondja az elnök, sajnos letelt a négy perc. Ja, akkor, akkor majd írásban. Ma, majd, majd írásban, majd írásban válaszol a főtitkár úr. Áli kollega a következő a listán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Schmidt asszony, Szaszoli úr, Velle úr, Galdin úr, kedves kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani a részletes válaszokért. Valóban a eh, kérdéseket részletesen választolták meg. Az Európai Parlament 2017-re eh, nagyon foros, eh, tehát ezzel kapcsolatban fontos a természetes források és nemzeti források felhasználása az ellen 2017-ben akkor, amikor mint egy 1 milliárd 910 millió euró volt a, a, a, az elkülönített összeg, csak 0,9%-át a programoknak kellett törölni. Ennek érdekében a, a pénzügyi források jó irányítá, irányítása, ahogy Szászoni úr is jelezte, elfogadható, ugyanakkor a a, priorit- a parlamenti prioritások 2017-es költségvetésének előkészítésénél megfelelően kerültek figyelembevételre. Hadd hívjam fel a figyelmet a következőkre először. Ami fontos a szakbizottság tagjainak, az, hogy olyan mértékben erősítsük az auditot, amivel a mentesítési jelentéseket a kollégák megfelelően tudják elvégezni. Olyan rendszert szeretnénk, amely megfelelően segíti a munkánkat másodszorban. Az, Európa, az az Európai Történelem Házának a működéséről kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az a megfelelő eszközök felhasználásával szolgáljuk az európai ér- történelem, az európai integráció megértésének ügyét. Éppen ezért valószínűleg megfelelő kommunikációs kampányokkal ezt lehetne erősíteni. A harmadik, a a jogszerűség, egyenlőség kockázatával kapcsolatban létrehozta a főigazgatósága a megfelelési monitoring egységet a pénzügyi főigazgatóság keretében. Támogatjuk ezt a felfogást. További információt szeretnénk tudni arra vonatkozóan, hogy hogyan oszthatna meg még több információt a szakbizottságunkkal, és hogyan lehetne a feltárt nehézségeket megoldani. Végül, de nem utolsó sorban gratulálni szeretnék az Európai Parlament vezetésének azért, mert jól vezetik, a, jó vezetéshez, amit meg tudtak őrizni a, a különböző kihívások közepette, biztonság és egyebek közepette. Köszönjük szépen! Kollégi Jávor, bitte. Jávor kollégi. Yeah, thank, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három rövid kérdésem lenne. Az első az általános költségtérítés. Szaszoli alelnök úr már érintett ezt a témát részben. De valójában egy részletesebb magyarázatra vágyom. Mi a helyzet a, taná- a tanácskozások, a tárgyalások alakulásával, mikor zárul le a tárgyalási folyamat? Ha jól tudom, még mindig hiányzik a megállapodás a az elnökség, illetve a munkacsoport között a GEA rendeletre mikorra lehet számítani erre. Egyéb kérdések a általános költség térítéssel kapcsolatban a 62-es szabály értelmében, a házszabály 62-es szabály értelmében a mandátum akkor vissza kell fizetni a fel nem használt összegeket. Kérdésem, hogy ezt ösztönzi-e majd a parlament, vagy mi a helyzet ezzel? Utolsó kérdés az általános költségtérítéssel kapcsolatban. Ugye elvileg ezt egy külön bankszámlán kéne tartani. Erre vonatkozó, amik a tervek. kérik erre a képviselőket. Következő kérdésem, európai választások és kiberbiztonság. Tudjuk, hogy hatalmas kockázatnak van kitéve az európai választás, tehát kibertámadásokat hajthatnak végre a külső szereplők, illetve számítani kell a hamis hírekre, a dezinformációs kampányokra. Kérdésem, hogy van egy közös terv, van arra terv, hogy közösen összefog a parlament, a tanács, illetve a bizottsággal, avagy a parlamentnek van egy ilyen, van-e olyan terve, hogy valahogyan megvédje magát a kibertámadásokkal, a hamis hírekkel és hasonlókkal szemben. Következő kérdésem a törvénykezési lábnyomunk volt arról egy megegyezés, hogy erre vonatkozóan az Európai Parlament honlapján információ lesz majd található, hogy ha jól tudom, akkor ezt ez még nem jelent meg a honlapom. Hogy állunk ezzel? Várhatjuk-e, hogy hamarosan meg lesz majd a jogalkotási lábnyomunk, tehát hogy pontosan tudjuk hány jelentése jelent meg a parlamentnek. De jó képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is rövid leszek. Köszönöm az előadásokat, amelyeket hallottuk. Igen, kiterjedt válaszokat kaptunk a kérdésekre, mégis néhány kérde- elemre kiternék. Először a, a parlament európai választásokkal kapcsolatos politikája. Az Európai Unió abszolút nyugodt, cool marad, természetesen ez fontos, de a kampány mégiscsak elsősorban a fiatal generációt kellene, hogy elérje. És ebben azért ez kockázatos. A büró is beszélt erről, megértem, hogy még próbálnak ezen fogást találni. De mégis vannak olyan emberek, akiket egyszerűen nem ér el ez a, a kampány, akire nem terjed ki a politika, a munkanélkülisnek, nem, akik nem kapnak ö, nyugdíjat, vagy akik a napi munkával nem tudják elérni azt, amit ö, tisztességesnek tartanánk, ők úgy gondolják, hogy az európai projektből kizárják őket. Úgyhogy azt kérdezem, hogy az alelnököt és a főtitkár urat, hogy vajon ez része lesz -e a, a következő politikának mindenkit bevonnak-e a fiatalokat, időseket egyaránt, hiszen egyébként a választás nem lesz sikeres. A második dolog a bíróval kapcsolatos és a, a mentesítéssel kapcsolatos viszonyunk. A személyes weboldal, amelyre rá lehet menni, a képviselők személyes weboldala, az Európai Parlament weboldala megfelelő információkat tartalmaz, de kérdés, hogy milyen információk és hogyan kerülnek fel. Ugyanez a helyzet a a számítástechnikai láb, lábnyommal kapcsolatos kérdésem is, ennek a, az előadója vagyok. A, nem tudom, hogy hogyan lehetne logisztikai cégekkel megkötött szerződésekben ezen javítani. Főtitkár úr, úgy gondolom, hogy nincsenek még konkrét intézkedések a jövőre vonatkozóan, ez kár, és azt is olvasom a harmadsorban a, az ingatlanokkal kapcsolatban, hogy a tervek szerint zav, ö, folylanak, a, a bútorokat azonban le akarják cserélni, ezt nem értem, hogy miért. Végül pedig az Európai Történelem Háza. Pontosan szeretném tudni, hogy az Európai Parlament mennyit fizet a szakértői csapatnak, csapatnak tagonként. Min a visszaélésekről szó, bocsánat, a hiányosságokról szó volt a személyzettel kapcsolatban, de ezen kívül is kérdésem az, hogy mi az, amit negatívnak értékeltek ennek a csapatnak a munkájával kapcsolatban, és hogyha negatívnak ítélnek meg valamit az értékelések során, akkor azt rögzítik-e? Lesznek-e új egyenruhák, és a legfontosabb, ezt a szakértői csapatot miért nem tudjuk házon belülről megoldani, miért kell, miért kell külön forrás biztosítani számukra. A bizottságtól nem kérhetnénk ezt, hiszen ez a, a legminimálisabb kérés lenne, hogy a házon belül megoldható legyen az ilyen szakértői csapatoknak a munkája. Van még két hozzászólás, Gabrandi kollega, két perc. Yes, sir. Thank you, Madam Chair. And, and... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm főtitkár úr ezt a beszámolót. Van egy nagyon konkrét kérdésem, és ez kapcsolódik a 129-es írod kérdéshez is, ez, a, ez valóban a nyugdíj alap. Kérdésünk az volt, hogy milyennek a nyugdíj alapnak a jogi alapja. Egy szakértő ugyanis azt mondta nekem, hogy ez az önkéntes nyugdíjalap végül is egy magán nyug, luxemburgi alapú székhelyű beruházás, és valójában a parlamentnek semmilyen olyan kötelezettsége nincsen, hogy erre vonatkozóan bármit kifizessen, hogyha az alap reál értéke kevesebb, mint a várt érték. Tudna erre válaszolni? Tehát mi a helyzet ennek a nyugi alapnak a jogi alapjával? Tehát ez alapvetően egy luxemburgi székhelyű magán beruházás. Én vagyok az utolsó, szintén két perc. Szászoli kollégától kérdezem. A a nyugdíjalatnak a további öm, csökkentéseiről mit mond, mi a véleménye. Ugye két nyugdíj kifizetés van a parlamenti költségvetésből, az egyik a PAM hármas melléklete alapján francia és olasz kollégáknak, tulajdonképpen a luxemburgiaknak is, de ők most nem merülnek föl. Ért az érvényes, hogy ez a két csoport az európai költségvetéstől kapja a nyugdíját. Akkor, hogyha a nemzeti kollégáknál rosszabb lenne a nyugdíja, azt a pluszt. Tehát az európai képviselők Franciaországban és Olaszországban pluszban megkapják, de nem csak azért, hogy pont annyi legyen a nyugdíjuk, mint a nemzetiek, hanem sokkal több is. De erről nem beszélünk. És aztán van az önkéntes nyugdíj alap, ami tulajdonképpen az egésznek a koronyá, koronája. A parlament erre vonatkozóan tagonként havonta több mint 1500 eurót fizetett, és most még egyszer ennyit fizet. Ez a kettő dupla fizetésnek a, a klasszikus esete, annak ellenére, hogy a képviselőknek van nemzeti nyugdíjigénye is. Szóval ez egy háromszoros finanszírozás, úgyhogy erre vonatkozóan kérdezem, hogy van már erre tervünk, hogy hogyan kommunikáljuk ezt a nyilvánosság felé. Több, háromféle nyugdíjséma van, rendszer van, és eh, mindig hülyére vesszük az európai adófizetőket. Megadom a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Ajala asszony kérdéséről. A helpdesk, a mentesítés helpdeskje a szakbizottságnak a képviselői többször említették ezt. Valóban a, önök a szakbizottság kérte. Az eredménye azonban az volt, hogy végül azt mondtuk, hogy van már egy sor olyan hatás, ilyen hatáskör a szakbizottság titkársága, a Policy Department, a tudományos szolgálatnál vannak szakértők, úgyhogy nem akarunk még egy plusz grémiumot, hanem ezeknek kell jobban koordinálni a munkájukat egy helpdesken keresztül, amit az úgynevezett policy Departmentnél helyezünk el. Tehát nem, nem akarunk tehát plusz testületeket, másrészt viszont minden olyan információ, ami már valahol megvan, és amit össze lehetne kapcsolni, arra valóban egy előadót fogunk, egy jelentéstevőt rendelkezésre bocsájtani említették, vagy megkérdezték a, az elnökség nyomon követésével, follow Az elnökséget természetesen tájékoztatjuk, a, a plenáris döntések is vannak, az Európai Parlament képviselői is tudnak erről, de végül mégiscsak az elnökség az a politikai testület, amely jóvá hagyja politikai értelemben is a javaslatokat. És azt hiszem, Szászoli alelnök úr nagy, nagy benyomást keltő módon vázolta a különböző véleményeket, például az általános költségáltalány, többség-kisebbség van e kérdésben, úgyhogy végül a, az elnökség néha többségi, illetve kisebbségi csoportok alapján kell döntsön. Az elnökséggel közölte az elnök, hogy az a tíz év a frakciók, tehát a tíz év el, elérése a nyugdíjakkal kapcsolatban a frakcióknak a, a felelőssége eldönteni, tehát hogy mi van akkor, hogyha viszonylag rövid idő hiányzik. Persze konkuron is lehet, versenytár, re is lehet menni az állásokért, vagy akkor, amikor az ilyen eljárások elindulnak, akkor szívesen teszünk ezért a házon belül is, de, de kell, hogy legyen valamilyen alap ehhez. A szerződéseknél a 2009-es váltásnál voltak problémák, különösen azért, mert nem volt minden dokumentum kéznél, illetve nem, nem volt minden dokumentum meg. Például volt egy számvevőszéki jelentés is az ellenőrzésnél a személyzeti főigazgatóságról. A szerződéseket csak akkor tudjuk megalapozni, hogyha minden szerződés megvan nekünk. Ezen kívül kérdezték a, a képviselők bútorzat, mármint az irodai bútorzatáról. A Brüsszelben az új ciklusban majd minden képviselő kap lehetőséget arra, hogy saját irodája legyen, és két a munkatár, kettő a munkatársak számára, gyakornok, munkatársak, asszisztensek. Azt hiszem, erre valóban szükség van a kapacitásokat már számba vettük, ugye már az új épület ezer munkatárs számára már megvan, azt jelenti tehát, hogy minden további ráfordítás nélkül megoldható. Strasbourgban sokkal nehezebb a helyzet, mert nem akarunk pluszt sem vásárolni, sem bérelni helységet, úgyhogy itt a, kell találni plusz kapacitást az általános közigazgatási vagy adminisztrációs részről, lehet, hogy több közös irodahelyiség lesz, vagy pedig részben a bizottsági kontingenst kell és a tanácsét felülvizsgálnunk. De minden körülményt figyelembe véve úgy tűnt, hogy az lesz a helyes, hogyha Strasbourgban minden képviselőnek megvan a maga irodája, és egy plusz irodahelysége a munkatársai számára, már csak a, a bizalmassági kérdések miatt is szükség van erre. Úgyhogy ez van. Ezért igyekszünk most, tehát a parlamenti közigazgatás kétharmada számára további helyeket szerezünk. Köszönjük szépen, köszönöm Ali úr az igen pozitív hozzászólását, értékelését. az Európai Történelem Háza. A 150 ezer a jelenlegi látogatói létszám, ez pozitív eredmény, de igazat adok, lehetne többet tenni, különösen a látogató csoportokkal kapcsolatban. Fontos lesz az új parlamenti ciklusban, hogy a képviselőkkel, asszisztensekkel szorosan együttműködjünk, hogy az Európai Történelem házát lehetőségként a képviselők látogatói csoportjai számára is valahogy az agyukba vésség. Külföldi számo- látogatókat is szisztematikusabban kell beterelni az európai történelem százába, úgyhogy még felfelé korlát nélkül terjeszkedhetünk. A stratégiai tervet nem ismerem ebből a szempontból, vagy ez irányba, de azt hiszem, hogy itt van lehetőség arra, hogy fejlődjünk. A szabályozói megfelelési egység, a Regulatory Compliance Unit a tapasztalatokra kérdeztek rá. Nos, ennek a háttere az, hogy a legkülönbözőbb egységekben eddig megtárgyalták mondjuk így a problémás eseteket, vagy a visszaéléseket, és úgy tűnt, hogy fontos, hogy egy egységbe koncentráljuk ezeket azért, hogy a bizalmaságot abszolút garantálni tudjuk. Mert hogyha ez nem sikerülne, akkor adott esetben a az alaptalanul vádolt munkatársakat, alkalmazottakat az negatívan befolyásolná, úgyhogy egy egységbe hoztuk ezeket össze. Itt van a megfelelő szakértelem, az biztosítható az azonos bánásmód, szóval az eddigi tapasztalatunk igen pozitív ezzel kapcsolatban, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő úton halad. Jávor úr kérdezte az általános költségáltalányt. Szaszoli elnök úr ezt részletesen elmondta. Ugye az van, hogy a munkacsoport lezárta a munkáját, Tajani elnök úr is megállapította az elnökség ülésén, hogy a munka lezárult. Van, aki elégedett, van, aki kevésbé az, de minden esetre elmondhatjuk, hogy egy év intenzív munka után demokratikus szavazás volt, és a vita is azért gondolom még majd folytatódik. A fennmaradt források visszafizetése a különböző jogcímekből erre vonatkozó információt az írásos válaszokban találkoz, találnak. A külön bankszámla már mintegy 600 képviselőnek van ilyen külön számlája, az elnökségi döntés alapján ez általános szabály lett. A kiberbiztonság volt a következő kérdés, hogy mit teszünk ezen a téren. Nos, kezdeményeztem, hogy a tagállamok választási szakértőit meghívjam egy közös projektbe a bevált gyakorlatok cseréje érdekében. Tehát az összes tagállam szakértői összejöttek, bevált gyakorlatokat megbeszéltek a kiberbiztonság kérdéskörében, különösen a választások tükrében. Nem lesz meglepő, hogy az észt képviselő fontos szerepet játszott, hiszen Észtország a legfejlettebb területen, azt hiszem a cseh képviselő is. Úgyhogy annak ellenére, hogy hivatalos a hatáskörünk nincsen, hiszen ezeket a nemzeti tagállamok végzik, mindenkit ösztönöztek erősen arra, hogy nemzeti szinten is foglalkozzanak a kiber biztonsággal, még ha nem is ez a mi hatáskörünk a, az álhírekkel kapcsolatban. A külföldi beavatkozásokra vonatkozóan az Európai Külügyi Szolgálata hatásköri központ igen profi egysége van erre, a legutóbbi költségvetési eljárásban is az Európai Parlament kezdeményezésére jobb finanszírozást, több forrást kapott, annak érdekében, hogy ezeket a műveleteket minden intézménnyel végezhesse. Úgy gondolom azonban, hogyha még többet akarunk tenni, az Európai Külügyi Szolgálat erősítése érdekében, akkor azt hiszem, hogy ez a megfelelő módja. Aztán volt egy kérdés a jogalkotási lábnyommal kapcsolatban. De Jong úr igen elkötelezetten foglalkozott ezzel a jelentésével, beszéltünk arról, hogy most van egy kapcsolat, egy link, lehet ezt dokumentálni, hogyha akarja valaki, nem kötelező, önkéntes alapon lehet megtenni, technikailag megvan rá a mód. Ez az első célt elértük, de ezen túlmenően úgy gondoljuk, hogy lesz majd egy parlamenti jelentés, ami rajta lesz a képviselői weboldalon, az előadó is adott erre vonatkozóan tájékoztatást, hogy van egy eszköz, a Transparency International eszközét is lehetne használni. Az első meghallgatás már megtörtént, a, vagy vita megvolt az elnökségben, nagyon intenzíven az átláthatósági kérdésekkel foglalkoztunk, és volt egy külön vita Lesz majd egy külön vissza. De Jong úr megkérdezte ezen kívül az információs politikát is, hogy csak a fiatalokról, vagy másokról is szól-e, hogy elérjük őket, azt le kell szögezzük, hogy most sok, a korábbiaknál sokkal erősebben a költségvetés is támogatja az európai pártok munkáját. Ezzel a pluralizmust is próbáljuk biztosítani, hiszen a teljes politikai spektrumot támogatjuk, tartalmilag a politikai pártok jog, lényegesen több lehetőséggel rendelkeznek arra, hogy konkrét csoportokat, konkrét ügyekkel megszólítsanak. A parlamenten belül több kezdeményezésünk is volt. A széltében például Tajani elnök úr egy új weboldalt mutatott be a múlt héten arról, hogy mit tesz Európa értem. Ez egy olyan oldal, ahol 1400 helyi regionális helyet határozunk meg, és elmondjuk, hogy Európa mit tett ezért a pontért, régióért, városért, településért, viszonylag érthető nyelven. 400 téma van, ami nem jogalkotási aktus, hanem olyan téma, hogy például mit tesz Európa a cukorbetegekért. Mert hogyha bizonyítható az, hogy az embereknek segít ez, segít az EU, akkor az releváns legyen. Mit teszünk a, a foci rajongókért? Hogyha ezt bizonyíthatjuk, akkor mondhatják már sokan, jó, az Európai Unió javítja az én életminőségemet is. Ha meg tudjuk mond, ki tudjuk mutatni azt, hogy mit teszünk a kutyatartókért, mert sok ember számára a kutya a legfontosabb társa, és hogyha bizonyíthatjuk, hogy nekik is jobb az EU-val az élete, a mm, nyaralni vihetik magukkal, könnyebben találnak tápot a kutyáknak, akkor teljesen a hétköznapi emberek is érzik minden témakörben ilyen információt a társadalom minden csoportja számára megtalálható a weboldalon. Mm, mint egy 2000 jelentés egy oldalon, egy egyszerűen érthető nyelven, úgyhogy reméljük, hogy ez a széltében terjesztett információ lesz. Decembertől pedig lesz egy olyan ö, úgynevezett állampolgári app, Android és Apple, hogy az Európai Parlamenttel is kapcsolatba lehessen közvetlenül lépni, mint egy százezer EU-s állampolgár már megtette, és úgy gondoljuk, hogy ebből 5000 rendkívül, úgy látjuk rendkívül aktív, nekik képzést is tudunk biztosítani, a, a fővárosi irodáinkban, úgyhogy a különböző politikai orientációk számára biztosítjuk ezt. De Jön kérdezte az európai történelem munkatársairól, és többféle kérdés volt, mert sokan kiléptek, mások azt mondták, hogy túlterheltek, beszéltünk, a belga szabályokat be kell tartani, további helyek ülőhelyeket kell rendelkezésre bocsájtani, de majd nyomon fogjuk követni, hogy minden rendben legyen. Gebrandi úr kérdezte, a jogi, a nyugdíj kérdést, ez a külön nyugdíjat, ez teljesen külön van az, e, a parlamenttől, ez egy luxemburgi e, pénzügyi konstrukció, kérdezték aztán azt is, hogy milyen kötelezettsége van az LP-nek e ezzel kapcsolatban. Elsősorban a, a, kép, a 2009-es képviselői um, jogállásból adódóan vannak, a, a nyugdíjazási szabály európai jogba való átvételével kapcsolatban, másrészt pedig a 2009-es bűróhatározat alapján, illetve 2009. március 18 és 2009. április 1-i üléseken. Azért tudom, mert főtitkárként ez volt az első ülésem, és abban az örömben részesültem, hogy pont a lábam elé dobták ezeket a kérdéseket. Itt elismerték egyértelműen a jogalapot, és határozottan a jogi szolgálat tanácsa is ez volt. A jogi szolgálat akkor mellesleg úgy vélte, hogy nem, ke, nem lehet másra változtatni, az elnökség azonban több módosítást is eszközölt, és az összes ilyen módosítónak meg kellett állnia a Luxemburgi Európai Bíróságon. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek lehetősége van arra, hogy a, a, a járadékok feltételeit módosíthassa. De a feltételek változnak, különösen ott merül fel kérdés, ahol szerzett jogokról van szó, úgynevezett acquired rightokról. Itt meg különbséget kell tennünk a nyugdíjalaptagoktól. Tehát a nyugdíjalaptagok és a nem nyugdíjalaptagok között ugye különbséget kell tenni. A nyugdíjalapnál 73 évre emelték a, a, a határértéket, az Európai Bíróság ezt jóvá hagyta. A mostani kérdéseknél ez alapján ezeket a jogi kérdéseket kell tisztázni, hogy a szerzett jogokat védjük-e, vagy pedig a nyugdíj feltételek, eh, politikai feltételek, ezeket még eh, értékelni kell. Azt hiszem, hogy ezzel nagy részt sikerült megválaszolni a kérdéseket, hogyha úgy értékelni az elnök asszony. Én az olasz és a francia dologról kérdeztem. Ami az olasz és a francia történetet illeti, ez is hát egy kés, egy korábbi idő maradványa, amikor még nem volt európai nyugdíj a statútum szerint, és a képviselők, akik nem kaptak nyugdíjat, legalábbis az én információm szerint eh, kaptak lehetőséget ezzel ahhoz, arra, hogy időskori nyugellátmányhoz jussanak, főleg francia és olasz képviselőkről van szó. Ettől, ettől külön kell kezelni a nyugdíj alapot, amely esetében ez, ez kiegészítő nyugdíj. Tehát a nyugdíj alapból kiegészítő biztosítást lehet kapni, nem alapnyugdíjat, mégis az Európai Parlamentnek vannak itt kötelezettségei, amelyeket a jogi szolgálat megállapított, és amelyet a statutum, az alapszabály is tartalmaz és a 2009-es elnöki, elnökségi döntés alapján ez így van, de persze ez nem jelenti azt, hogy a feltételeket nem lehet megváltoztatni. Köszönöm, Szászoli. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a főzitker úr már válaszolt. Nekem az a véleményem, hogy a szabályokat mindig be kell tartani. Ami a nyugdíjalapot illeti, nincs nekünk kettős vagy hármas rendszerünk, viszont vannak jogi kötelezettségeink, amelyeket mindenképpen tiszteletben kell tartani. Hogyha a jogi kötelezettségeinket nem tartjuk tiszteletben, annak nyilvánvalóan az lenne a következménye, hogy bíróság elé kéne állnunk, ezt pedig nem engedhetjük meg magunkat. Van egy 81-es döntés, amely azt jelentette, hogy egyfajta egyensúlyt kellett eh, létrehozni azok között, akinek nem volt meg a nyugdíja, illetve akinek nem. 258 parlamenti képviselő esetében eh, volt eh, ez kérdés, olasz, francia, illetve luxemburgi parlamenti képviselők esetében. Aztán nyugdíjalappal kapcsolatban egyértelmű, hogy tiszteletben kell tartani a, a meghozott döntéseket, az elnökség 2009-ben döntött erről, és 2024-ben az általunk meghozott döntéseknek helyet kell adni. Nem én hoztam ezt a döntést, itt az asztalnál senki nem döntött így, de meg kell tenni, amit megígértünk, hogy ha ezt nem, te, nem tesszük meg, akkor megyünk a bíróságra. Ez pedig nem megengedhető. Egyetlen nyugdíjrendszer van, nincs sok, nincs több, viszont vannak jogi kötelezettségeink. Ezt szeretném volna elmondani, és szerintem el kéne gondolkodni, hogy milyen következményei vannak a döntéseinknek. Bármit is döntünk, lesz annak következménye. Itt konkrétan arról van szó, hogy bizonyos kötelezettségvállalásaink vannak, ezeket nem igazán, ezeket nem lehet elkerülni. Kár, hogy Jávor úr elment, mert szerettem volna kérdést feltenni neki a költségtérítéssel kapcsolatban. Nem egyszerű a frakciók képviselőivel egyeztetni. Sokszor én igazat adok a frakció tagjainak, tehát a képviselőknek, viszont a saját frakciójukból származó alelnökök a büróban ellenük szavaztak. Jó lenne, egy kis párbeszéd jönne létre az alelnökök, illetve a frakció között, különben elég rossz benyomás alakul ki. A frakció a plenárison kért valamit, Az alelnökök viszont nem voltak meggyőződve arról, hogy, ezek a kérés, hogy ez a kérés megfontolt, illetve indokolt. Aztán az összegek visszafizetése. Hát erről majd a következő parlamenti ciklusban fogunk beszélni, tisztelt elnök asszony, de jelenleg erről nincs szabály. Remélem, hogy remélem, hogy lesznek majd erre vonatkozó szabályok ami eddig történt, az eh, szerintem nem volt kielégítő, és ahogy azt a plenáris már többször is kérdezte, meg kell lenni ennek, tehát vissza kell fizetni az el nem költött összegeknek, de hát az alelnökök, az elnökség más, hogy szavazott szép dolog a demokrácia, és néha a demokrácia a jó okot is, a szép célokat is elfolytja. Mondom, a lényeg az lenne, hogy beszélgessenek a frakciók kicsit gyakrabban az alelnökeikkel. Köszönöm. Calvin úr szeretne hozzászólni. Thank you, uh, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dologra, ha megengedi, röviden reagálnék. A biztonsággal kapcsolatban hadd mondjak valamit. Én is említettem, hogy milyen hatalmas pozitív lépések, fejlemények történtek ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy a parlamenten belül folyamatos legyen az ezzel kapcsolatos előrelépés. Ugye van egy beépített válságkezelő rendszer is, vagy funkció is ebben, illetve nagyon fontos a business continuity az összes igazgatóságban, illetve az összes témában. És Örülök annak, hogy ez a szemlélet megvalósult akkor is, amikor a biztonsági javítások történtek, illetve egyetértek egy kérdéssel, a kiberbiztonságra vonatkozó kérdéssel. A belső audit úgy vélte, hogy ez az egyik legmagasabb fokú kockázatunk. Terveink szerint itt is folyamatosan jelen kell lenni. Tehát az folyamatosan auditálni kell a kiberbiztonsági lépéseket. Jelenleg egy előzetes vizsgálat folyik. Nagyon pozitív lépések történtek egyébként, például egy informatikai biztonsági felelőst neveztek ki, Fontosnak tartom tehát, hogy prioritásként kezeljük a kiberbiztonságot. Köszönöm szépen. Ja. Köszönöm szépen, remélem, hogy a tolmácsok adnak nekünk még egy-két percet, hogy a jelentéstől le tudja zárni a vitát. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a vita. Én be fogok be fogok nyújtani még néhány írásbeli kérdést, hogyha 161 kérdést ilyen kiválóan megválaszoltak, akkor egy-kettőt még meg fognak tudni válaszolni nyilván. Köszönöm szépen ezt az érdekes vitát, és érdemes ezt folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, ebben maradunk a további kérdések benyújtásához még megállapítunk egy időtervet. Zala Franka úr jelentkezett, de nálam nem volt itt a listán rajta, úgyhogy röviden. Köszönöm szépen, elők azt, hogy tudom, hogy sok időnk nincs. Szeretném csak azt elmondani, hogy nyugtázzam azt, hogy a biztonsági területen hatalmas előrelépés történt, ne feledjük, hogy történtek már szörnyű esetek, például jó magam és két másik képviselő eh, levélbombát kaptunk az irodákba, remélem ez többször nem fog előfordulni, ami pedig a nyugdíjalapot illeti figyelembe kell venni a legutóbbi állásfoglalásokat mentesítéssel kapcsolatban, illetve Rübig jelentését is. Az olasz, illetve francia kollégákra a vonatkozó plusz kifizetéseket hatalmas összeget jelentenek. Még egy dolog, nem tudom, hogy ezt egy másik alkalomra el tudjuk-e halasztani. Kérdésem főtitkár úrhoz, illetve az alelnökekhöz. Mi a helyzet a kinevezésekkel? Ne feledjük, hogy a bizottság főtitkárának kinevezésével kapcsolatban egy állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament. Jó lenne, ha nagyobb átláthatóságot élvezhetnénk a kinevezéskor a magas rangú Európai Uniós intézmények, magas rangú hivatalnokok kinevezése vonatkozó az összes európai intézményben. Azt gondolom, hogy ezt nem kéne most gyorsan megbeszélni, hanem egy másik alkalommal ezt alaposabban kifejteni. Főtitkár úr, illetve alelnök urak, köszönöm. Köszönöm szépen, elnézést, hogy nem tudjuk ezt most már megvitatni. A főtitkár eh, eh, vonatkozóan lesz egy kiírás. Lehet, hogy ott felmerül néhány eh, probléma a főigazgatós helyeket illetően. Úgy tűnik, főtitkár úr, hogy ön itt a fekete bárány. Ami a ki, kinevezést illeti, 20 éves szabályok alapján dolgozunk, ezek 2000-es szabályok, 2018 van most, tehát 18 évesek. Antonio Tajani elnök azt kívánta, hogy igazítsuk ki ezeket a szabályokat a jelenlegi eljárás keretében, és ez azt jelenti, hogy azt javasoltuk, hogy több jelölt induljon az elnökségre, és minden alkalommal az kevésbé reprezentált nem képviselőit kell előnyben részesíteni. Ami a nők képviseletét illeti a menedzsment pozíciókban. Most már elég jól, jól haladunk, ami az osztályvezetőket illeti. Őket én nevezem ki. Azt, amikor én jöttem, akkor 23 százalék osztályvezető nő volt, most 40 százalék, és minden főigazgató három javaslatot tesz, és a három javaslatból legalább egy nőnek kell lenni. És hogyha nincs legalább egy nő a három közül, akkor fenntartom magamnak a jogot, hogy kifele is megnyissam az eljárást, hogy a nemek jobb képviseletét biztosítsam, tehát minden alkalommal van arra lehetőség, hogy olyan nőt nevezzünk ki, aki nyilván megfelelő eh, képzettséggel rendelkezik. Ami az igazgató női helyeket, igazgatói helyeket és az igazgató nő képviseletét illeti, eh, ott is sikerült előrelépést elérni az elnök által indított eljárás módosítás, mely szerint minden alkalommal több javaslatot kell tenni az osztályvezetői modell szerint, és minden alkalommal lehetőség szerint mind a két nem képviselői legyen között, legyenek közöttük. Ez mindenképpen előrelépés jelent, és remélem, hogy ez még az európai választások előtt formalizálásra kerülhet az elnökség döntése alapján és így konstruktív vitát folytathatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárjuk a mai ülést. Köszönöm szépen a főtitkár úrnak, hogy eljött hozzánk, és a, az alelnök úr, illetve a belső auditor. Most lezárom az ülést, holnap 9-kor folytatjuk. Köszönöm.